azonnal kezdjük a munkát. Mindenkit üdvözlök a parla- az Európai Parlamentben, különösen miután tegnap már találkoztunk a munkacsoportok keretében, illetve az esti koncerten. Most pedig engedjenek meg néhány üdvözlő, meleg üdvözlő szót Orbán miniszterelnök úrnak, a soros elnökséget betöltő miniszterelnöknek, illetve José Manuel Barroso-nak, a bizottság elnökének. Igen, tekintélyes vendégeink vannak, de fontos előadóink is a parlament közi tanácskozáson, és köszönöm mindenkinek a részvételét. Elnök urak, nagyon fontos az önök jelenléte a közös parlamenti megbeszélésen. A mai témánk Nyugat-Balkán, az integráltabb Európa felé. Ez rendkívül fontos téma minden tagállam számára, hiszen minden tagállam komoly érdeklődést mutat ez iránt. Tegnap nagyon hasznos megbeszéléseket folytattunk, és szeretnék emlékeztetni, hogy még ma is 21 nyelven folyik a tolmácsolás a hivatalos nyelvek közül, és ezen kívül horvát, bosnyák, szerbo, montenegro, macedón és albán nyelven is van tolmácsolás. Kérem, hogy mindenki töltse ki a hozzászólási jelentkezési lapot, ha részt kívánnak venni a vitában. A magyar miniszterelnökkel, a tanács elnökével és Barozó úrral, a bizottság elnökével folytatunk majd eszmecserét, vitát. Ennyit kívántam bevezetőként elmondani, és most Szeretném megkérni kövér házelnök urat, ugyanis együttesen fogunk elnökölni a mai ülésen. Köszönöm szépen, László, hogy ennyire hatékony volt, és ilyen kiválóan együttműködött a magyar elnökség részéről. És akkor most átadom önnek az elnökségi funkciót. Köszönöm számomra, elnök úr, köszönöm szépen a lehetőséget. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, magam is tisztelettel és örömmel üdvözlöm Önöket a ülésünk második napján. Ahogy elnök úr is jelezte, tegnap munkacsoportokban fejeztük be a munkánkat, és a mai napirendi pontok között elsőként ezen munkacsoportok beszámolói következnek. Megkérem őket, hogy 10-10 percben tartsák meg tegnapi munkacsoportülésről szóló beszámolójukat. Elsőként felkérem Doris Pak, európai parlamenti képviselő asszonyt, a Szabadság, Biztonság és a Jog térségében megvalósuló együttműködés című munkacsoport jelentéstevőjét, hogy az összegzését tegye meg. Thank you, Mr. President. Presidents of the different, uh, Köszönöm szépen, elnök úr, uh, elnök urak! Kedves kollégák, tegnap a munkacsoportunk a szabadság, biztonság és a jog érvényesülése témájában folytatott munkát, a víza, liberalizáció, migráció, rendőrségi és igazságügyi együttműködés szerepelt a napirendünkön. Kopa és Kertkovska képviselő társaim dolgoztak velünk együtt. Ez egy rendkívül fontos téma a szabadság, biztonság és az igazságügy területén. Tíz eh, európai parlamenti képviselő és 15 eh, eh, dél-kelet-európai képviselő vett részt a munkában. A választásokat követően fél évvel a képviselők is jelen volt. Sajnos nem volt világos, hogy miért nem vettek részt mindannyian a vitán. Ami a vízum liberalizációt illeti Lengyelország, Magyarország és Koszovó szólt ehhez a témához, értékeltük a dél-kelet-európai, a nyugat-balkáni régió szempontjából ezt a kérdést az együttműködés szempontjából. Komoly erőfeszítések történtek az érintett országokban, hogy legalább az úti tervhez hozzáférjenek ezen a nagyon fontos politikai területen. A menekült ügy, illetve a menedékes politika is nagyon fontos kérdésként merült fel. Németország és Görögország szólt hozzá ehhez a témához, ami a mened küld ügyet, és az illegális bevándorlást illeti. Itt elhangzott, hogy mennyire fontos az emberi jogok tiszteletben tartása. A menekültügyi politikának új elveit, amelyeket a Lisszaboni szerződés is rögzít, fontos, hogy érvényesítsük. Lengyelország és Bulgária jegyezte ezt meg. A vízum liberalizáció azonban sok esetben nem eredményezett nagy vándorlásokat, vagy nagy áramlatokat a régióból Európába. Pozitívan értékeltük a rendőrségi együttműködést, különösen Svédország és Magyarország. Ami a rendőrségi együttműködést illeti általában a régióban, ez egy nagyon fontos szerepet kapott a vitában. Lengyelország további operatív lehetőségeket említett az országok közötti együttműködésről, eddig csak Horvátországot vontuk be szorosabban ebbe az együttműködésbe. Az Európai Parlament ezen kívül hangsúlyozta, hogy a regionális együttműködési tanács milyen fontos szerepet játszott ezen a területen és más területeken is. Ami a korrupcióval szembeni fellépést, illetve az ember csempészet megakadályozatás illeti, ez az egyik legfontosabb téma Svédország szempontjából a rendőrségi együttműködésben. A szociális rend nem működhet egy országban, ha a gazdasági helyzet szörnyű. A szociális rend és a szociális biztonság rendkívül fontos abból a szempontból, hogy ezeket a jelenségeket megakadályozunk. A cseh köztársaság hangsúlyozta ezt. Magyarországgal közösen az Európol szerepe kapott külön hangsúlyt a korrupció elleni küzdelemben. A kelet dél-kelet-európai országoknak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a jogszabályaikban is ez tükröződjön. Az idegengyűlölet, a xenofóbia is egy leküzdendő jelenség, és a kisebbségi jogok tiszteletben tartása is. Ami az igazságügyi együttműködést illeti, az igazságügyi rendszer reformja az egyik legfontosabb kérdés a régióban, hiszen ez, a, ez még mindig egy agályos kérdés, mint ahogy több hozzászóló részéről elhangzott. Állandó monitorozást kell biztosítani, Bulgária és Magyarország egy megfelelő monitoring mechanizmusra tett javaslatot. Szerbia együttműködése a nemzetközi büntető törvényszékkel rendkívül fontos. És mindenkinek tiszteletben kell tartani a törvényszék döntéseit. Azt hiszem, hogy én mindent összefoglaltam, erre törekedtem. Köszönöm szépen a figyelmüket, és remélem, hogy senkit nem hagytam ki. Köszönöm, képviselőasszony. Most pedig felkérném Balla Mihály képviselő urat, az állampolgárok integrációja munkacsoport jelentéstevőjét összefoglalójának a megtartására. Tisztelt, tisztelt elnökség! tisztelt elnök és alelnök urak eh, hölgyeim és uraim kedves kollégák! abban a megtiszteltetésben volt részem hogy tegnap délutáni ülés második munkacsoportjának raportőre voltam. a második munkacsoport az állampolgárok integrációjának témájával foglalkozott mint eh, bizonyára tudják igen közel áll nekünk ez magyarok szvéhez. saját történelmünk is megtantott arra hogy állampolgárnak lenni sokszor nem csak jogi kategória hanem nagyon mély érzelmi kérdés is. az érzelmi és gy kulturális vetülete az európai integrációs folyamatnak pedig pont ezért legalább olyan fontos mint a szerződések nyújtotta kötőerő. hiszem hogy nekünk politikusoknak hidat kell képeznünk hogy közelebb hozhassuk a jogi kategóriákat a mindennapi valósághoz ahhoz hogy az emberek fejében és a szvében mi történik. nekünk magyarországon ez talán azért is könnyebb mivel a nyugat balkán országaival a történelmünk során az egymás mellett élésből megértés alakult ki és egymás jó ismerete. ezért is választottuk ezt a témát az együttes parlamenti ülés vezérmotívumaként. munkacsoportunkkal jacqueline galland belga képviselő asszony vezette közösen jelko kacin európai képviselő úrral. a társelnökök rámutattak hogy a nyugat balkán integrációja kiemelten fontos terület az európai unió számára hiszen ez nagy értékkel br egész európa tekintetében. nyitó megjegyzéseikben emlékeztettek a volt jugoszláv állam kulturális soksznűségére felhvva a figyelmet arra hogy az ellentétek és a széttagoltság még ma is érezhető e, e sok tekintetben a térségben és ez hatással van az integrációs folyamatokra a társelnökök aláhúzták hogy ezeket a kihvásokat együtt kell leküzdenünk. az elszigetelt nemzeti szintű belső viták nem segtenek hozzá egymás jobb megértéséhez éppen ezért nagy szükség van az olyan multilaterális vitafórumokra mint amilyen ez a mostani ülés is. a nemzeti kisebbségek érzékenysége az ő kiegyensúlyozott képviseletük igenis fontos kérdés az európai unióban a társelnökök végül felhvták a figyelmet arra is hogy a nemzetközi és az uniós intézmények sokszor eltávolodnak az egyes állampolgároktól ezért a nemzeti parlamenteknek és az európai parlamentnek is különösen fontos szerepe van a kapcsolatok fenntartásában a mindennapi közvettésben. a munkacsoportot felvezető vitaindtóban utaltam rá hogy a nyugat balkán európai integrációjának folyamatát elsősorban abból a szempontból szokták vizsgálni hogy a térség országai milyen mértékben teljestették a jogi politikai gazdasági kritériumokat. azonban hogy a sikeres integrációban mindig legalábbis ilyen fontos szempont a polgárok integrációjának elősegtése és ez hatványozottan igaz a nyugat balkáni régióra. ha áttekintünk akárcsak az elmúlt száz év balkáni történelmét látjuk hogy kevés dologra van nagyobb szükség a térségben mint éppen az etnikumközti konfliktusok csökkentésére. ezért fontos kimondanunk hogy az integrációnak az európai perspektva fenntartásának nincsen alternatvája a térségben. a szükséges politikai és gazdasági reformokat is könnyebben fogadja el a társadalom ha a polgárok saját magukat otthonosan érzik az európai közösségben ha úgy érzik hogy az integráció egymás kölcsönös megismerésén és nem identitásuk feladásán alapul. és ugyanez igaz a másik irányba is természetesen az állampolgárok integrációját is elősegti az uniós jogrend elfogadása. ezért fontos feladatunk hogy az állampolgárok integrációját minden lehetséges eszközzel előmozdtsuk. tisztelt tanácskozás! a legkézenfekvőbb eszköz természetesen az oktatás hiszen ezen keresztül a legfogékonyabb korosztályt és a jövő véleményformálóit tudjuk elérni. bár számos program működik e téren mégsem jellemző általánosságban hogy nyugat balkáni diákok nagy számban élnének az unió területén való tanulás lehetőségével aminek főként finanszrozási okai vannak. éppen ezért kell nagyon megbecsülni azokat az alaptványokat ngo kat akik ezt a célt tűzik zászlajukra. talán a kormányok és a parlamentek is nagyobb számban élhetnének az uniós programok mint például a twinning programok adta lehetőségekkel hogy ilyen módon is elősegtsék a kultúrák közeledését. figyelnünk kell ugyanakkor arra hogy olyan megoldásokat találjunk amelyek nem jelentenek elvándorlást a térség országaiban hiszen ezeknek a társadalmaknak égető szüksége van arra hogy a külföldön megszerzett tudást tapasztalatokat és kapcsolati tőkét a fiatalok saját hazájukban kamatoztassák. az európai unió nagy hangsúlyt fektet a kulturális soksznűség megőrzésére és az a magyar elnökségnek is az egyik fontos kiemelt célja. tudnunk kell hogy a nyugat balkáni térségben az összes etnikai csoport képviselői az európai unióban az európai integrációban látják a megoldást a megbékélés útját. a térség polgárainak reményt nyújt az hogy az európai unió nem beolvasztani hanem valóban integrálni akarja a különböző kultúrákat a soksznűség megőrzése mellett számos program és anyagi eszköz amivel az európai unió már most is hozzájárul például a nyugat balkán éptett és természeti örökségének megóvásához abban is megerősti őket hogy nem csak kapnak az uniótól hanem kulturálisan gazdagtják is azt. állampolgárok integrációjáról beszélünk. a nyugat balkán országainak esetében sokszor nem csak az állampolgára valaki hanem és néha ez még hangsúlyosabb is egy országon belüli és általában országhatárokon átnyúló etnikai közösség tagja is. ezeket a kulturális szempontokat mind figyelembe kell venni ahhoz hogy az állam és polgárai sikeresen integrálódjanak az unióba. fontos azonban hogy ezt a térségbeli kulturális és etnikai soksznűséget ne fenyegetésként vagy hátrányként lássuk hanem fedezzük föl benne a lehetőségeket is számos háború zajlott a régióban etnikai törésvonalak mentén a nyugat balkán országaiban a polgárok számára mégis teljesen természetes a kultúrák és nyelvek együttélése sokkal inkább mint egy etnikailag homogén nemzetállamban. a munkacsoport vitájában nem csak tagállami nemzeti parlamenti és európai parlamenti képviselők vettek részt de a nyugat balkáni országokból érkezők is hozzászóltak ami nagyon fontos hiszen nem róluk kell beszélnünk hanem velük együtt kell párbeszédet folytatnunk. a vita során az általános vélemény az volt hogy az európai integráció kulturális aspektusa nagyon fontos hiszen az lehetőséget ad a megbékélésre és egymás jobb megértésére és megismerésére. a legtöbb képviselő az oktatás kérdését tartotta a leginkább kulcsfontosságúnak. a fiatalokkal való törődés a jövő záloga felmerült egy közös vagy legalábbis valamennyire koordinált tananyag kidolgozásának a gondolata amely hozzásegthet egymás elfogadásához. az oktatás során fontos hogy megjelenjen a kulturális soksznűség hiszen ha ezt már az iskolaévek alatt megtantjuk úgy később ezek a fiatalok sokkal toleránsabbak és megértőbbek lesznek felnőttként. ugyanakkor azt is fontos kiemelni hogy ne engedjük el a kezüket az iskola végeztével. aggasztó mind a nyugat balkáni térségben mind az európai unióban a munkanélküli fiataloknak a magas aránya. a fiatalok mellett fontos a szegények integrációja különösen a nyugat balkáni térségre értve. a vitában emiatt is merült fel hogy kvánatos lenne hogy a magyar elnökség alatt alakuló romastratégiában a nyugat balkáni országok is részt vegyenek. képviselőtársaim rámutattak hogy az olyan kezdeményezések mint például a duna stratégia hozzájárulnak az integrációhoz számos tekintetben. nem csak kulturális kérdéseket lehet segtségükkel megoldani hanem egy keretprogram alatt több kérdést is tudunk kezelni. a művészetek és a kultúra br a legnagyobb integráló erővel épp ezért is fájó pont hogy ez az aspektus sokszor mostohán érdemtelenül van hagyva vagy érdemtelenül hagyják a szakpolitikákhoz képest. többen aláhúzták hogy a művészetek szerepe alapvető fontosságú legyen az könyv film festmény zene mind mind közvettőként működnek. elősegtik hogy jobban megértsük egymást. az európai unió egy békeprojekt. hatóak. Az Európai Uniós tagság felé azonban még sok munkát kell elvégezniük. A régió azonban látszik, hogy mozdul, és azt szeretnénk, hogy határozott elmozdulást tapasztalhassunk ebben a régióban. Megérdemlik azt, hogy a közösen írt sikertörténet részei legyenek ők is. A Nyugat-Balkán felé mindig befogadóak vagyunk. Öm, Horvátország közeljövőbeni csatlakozása katalizátor szerepet tölthet be a többi ország csatlakozása felé. Ezért is mentem el, nem csak azért, hogy a szolidaritást jelképezze a látogatásom, hanem azt is, hogy ösztönözzem ezeket az országokat. A, szit- a helyzet ebben a régióban továbbra is nagyon komplex, továbbra is óriási kihívásokat kell leküzdeniük. A Horvátország csatlakozási tárgyalása záró szakaszába lépett amennyiben a reformok léptékét, a reformok be, végrehajtását hasonló léptékben folytatják, októberre befejeződhet az egész folyamat. Bosznia és Hercegovinában azonban, valamint Albániában politikai blokkhelyzet állt elő. Macedóniában sem könnyű a helyzet. Nagyon sok országban, a régióban az kifejezés és a sajtószabadság problematikus marad. A szabadság, biztonság és jogérvényesülése elő, területén végzett együttműködés segíthet ebben is, és szeretném megköszönni Doris Parknak és Balla képviselő úrnak a beszámolót a két munkacsoport munkájáról, hiszen nagyon fontos területeket fettek le. Még pár dolog. Az alapjogok köztük a kisebbségek jogainak a tiszteletben tartása minden politikai fejlemény és gazdasági fejlődés alapköve. A régió országai további beruházásokat igényelnek, hogy a növekedést ez elősegítse, de közben garantálni kell a tulajdonjogot, hiszen ez mindennek az előfeltétele, és átlátható politikai intézményrendszerre van szükségük. Nagyon fontos, hogy továbbra is elkötelezettek legyenek az Európai Unió felé vezető reformok és a kihívások leküzdése területén. Meg konszolidálni kell a demokráciát, a stabilitást, a tagjelölt és a tagjelölté válható országokban is. Ezek a reformok az állampolgárok jólétét és prosperitását fogják elősegíteni, ezért nagyon fontos, hogy hitelesek és fenntarthatóak legyenek. Ahogy a Szabornak, a horvát parlamentnek is mondtam, nagyon fontos, hogy teljes mértékben felkészültek legyenek, ez a bizalom és hitelesség kérdése. Hiszen ha állampolgárok lesznek, amikor csatlakozik egy, EU, egy tagállam az EU-hoz, akkor hirtelen azonnal teljes jogú Európai Uniós tagállamá válik. És az egész folyamat nem csak egy bürokratikus, technikai jellegű folyamat, amelyben kipipálunk egyes sorokat, hanem az egész Európai Unió összes tagállamának a sorsát érinti az, hogy megvalósult-e tényleg az, amit elvártunk a tagjelölt országtól. Ezért nagyon fontos, hogy konszenzus alapján, pártokon átívelő konszenzus alapján valósuljanak meg a reformok, hiszen fontos, hogy széles körű támogatást élvezzenek ezek a reformok. Minden ország a régióban élvezi az Európai Unió támogatását. Politikai, gazdasági és pénzügyi támogatást is nyújtunk nekik, nem csak szavakat. Pénzügyi támogatást is nyújtunk nekik, és ez már is látható eredményhez vezet számos régióban, a tagjelölt országokban, és azokban is, akik aspirálnak a tagjelölt státusz felé. Gondolok itt például az előcsatlakozási alapra. 2010 egyben 11,5 milliárd eurót költöttünk a különböző intézmények fejlesztésére, regionális fejlesztésre, határokon átnyúló fejlesztésekre. Azért, hogy az EU-hoz közelebb kerüljön ez a térség. Sok ország vízummentes utazást sikerült, hogy elérjen, ez a fiatalok számára nagyon fontos, ami pedig utána visszahat az egész társadalomra ezekben az országokban. Nagyon fontos, hogy kezet nyújtsunk ezeknek az országoknak, és nagyon fontos, hogy a megfelelő reformokat úgy valósítsák meg, hogy a kötelezettségvállalásaikat teljesítik ehhez. Határozott vezetésre van szükség, és egymás jogainak és értékeinek kölcsönös elismerésére a régió országai. Reméljük, hogy a szomorú múltat eltörölhet, nem eltörölhetik, hanem egy új lapot nyithatnak a szomorú múlt után a történelmükben. Az Európai Unió úgy működik, hogy megpróbálunk konszenzus alapján építkezni, és szerintem az, hogy képesek vagyunk kompromisszumra, az csak erősebbé tesz minket. Az állampolgárok integrációja területén a kulturális sokszínűséget kell hangsúlyozni, és az integrációs folyamat sikerességét. Erről is folytatjunk tárgyalásokat. Egyetlen ország sem veszítette el azért az identitását, mert csatlakozott az EU-hoz. Épp az ellenkezője igaz. Amikor közelebb vagyunk egymáshoz, akkor saját identitásunkhoz is közelebb kerülünk, és ezt kölcsönösen elismerjük sokszínűségünk nem gyengeség, hanem erő. Akkor, hogyha van közös célunk, amiért közösen tudunk küzdeni. Ahogy a balkáni országokban mondtam múlt héten, nagyon fontos, hogy jó akarat és nemzeti közös erőfeszítések valósuljanak meg. Nemzeti konszenzus elengedhetetlen ahhoz, hogy az új tagállami, vagy új országok is tagjelöltek lehessenek. Úgy gondolom, hogy a nemzeti parlamenteknek itt van rendkívül komoly szerepe. Ezért szerettem volna nem csak a kormányokkal, hanem a parlamentekkel is tárgyalni, hogy az európai integráció felé vezető úton a konszenzust megkapjuk tőlük. A nyugat-balkáni országok meg fogják mutatni remélhetőleg azt, hogy hajlandóak a nehézségek leküzdésére. És amit láttam és hallottam az utazásom során megerősítette a bizalmamat. Azt láttuk, hogy mindegyik ország, ahol ellátogattam, e- meg egyetértett abban, hogy milyen kulcsfontosságú szerepet játszik majd a reform, és játszanak ők az Európai Unió megerősítésében. Az egyetlen egy pont, amiben mindenki egyetértett, az összes párt, az az európai integráció volt. És ez érdekes volt, és, öm, és bátorító is, de nem voltam száz százalékig elégedett, mert még szélesebb konszenzusra van szükség a reformok támogatására ezekben az országokban. Hiszen ez az európai integráció felé vezető út. Van olyan ország, amely előbbre jár az európai integráció felé, mint mások, amelyek eltökéltebbek a hosszú távú stratégiák alkalmazásában. De úgy gondolom, hogy mindannyian megértik, hogy történelmi pillanat ez, és nem akarnak lemaradni az Európai Unió felé vezető vonatról, egyikük sem. Számunkra is történelmi szerep ez. Jean Monnet, az egyik alapító atya az EU-nak, azt szokta mondani, és most idézem, mindenki ambiciózus, a kérdés az, hogy valaki azért ambiciózus, hogy legyen, vagy azért ambiciózus, hogy csináljon valamit. Ahhoz, hogy az EU tagjaivá váljanak, ahhoz ambiciózusan kell cselekedniük, reformokat kell végrehajtaniuk. Ezekben az országokban, ahol EU-s államok, tagállamok szeretnének lenni, nagyon fontos, hogy ezt az ambíciót határozott és szigorú reformokká fordítsák le. Ezek az országok a bővítési folyamat részévé szeretnének válni, és az Európai Bizottság támogatja őket ebben az aspirációban. Ha támogatják, támogatjuk a szolidaritást, és bizalmat élveznek Köszönöm szépen a figyelmüket! Megköszönöm Barroso elnök úrnak a hozzászólását, és a vita következik, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A tanács soros elnökségének, illetve a bizottság elnökének a részvételével természetesen. Ismertetem a vita szabályait, amelyet, amelyeket a tegnap is résztvevő hölgyek és urak már természetesen ismerhetnek. A hozzászólásra jelentkező képviselőknek ki kell tölteniük az arra szolgáló nyomtatványt, amelyet minden delegáció megkapott. A hozzászólók listája a konferencia titkárságához beérkezett nyomtatványok alapján alakul ki. A hozzászólók aránya két nemzeti parlamenti képviselő után egy európai parlamenti képviselő következik. A hozzászólások ideje három perc, amit a kivetítőn nyomon lehet követni. Kérem a tisztelt képviselőket, felszólalókat, hogy amennyire tőlük telik ezt a három perces időkorlátot tartsák be. Az Európai Parlament szabályai szerint kék kártyás eljárást alkalmazunk, azaz egy három perces hozzászólás után egy képviselő maximum 30 másodpercben kérdést tehet fel a hozzászólónak, aki erre szintén maximum 30 másodpercben válaszolhat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, most tehát a hozzászólások következnek. Bosztinári, Bosztinárú képviselő úr jelentkezett, és szeretne valamit mondani. Parancsoljon. Mikrofon nélkül beszél a felszólaló. Elnök úr, miniszterelnök úr, mielőtt megkezdjük ezt a vitát, mielőtt megkezdjük, szeretnék egy rövid ügyrendi kérdésben felszólalni. Buzek úr március 7-én elküldtem önnek egy levelet. Tájékoztattam önt egy nyilatkozatról, amelyet ellenem tettek. Én az Európai Parlament tagja vagyok, és a dél-kelet-európai országokkal való kapcsolata foglalkozó bizottság alelnöke. Stopalli asszony február 24-én azzal vádolt meg az Albán parlamentben, hogy rasszista vagyok, albán ellenes és korrupt. Azért, mert az Albánia vízumentessége ellenérveltem. Ez megalapozatlan állítás, súlyos és elfogadhatatlan támadás személyem ellen, de nem csak a saját személyem és méltóságom ellen, hanem az Európai Parlament intézménye ellen is. Ön is tudja, elnök úr, hogy az elnöki konferencia az Európai Parlamentben egy hónappal ezelőtt tárgyalta ezt a kérdést. Tudatában vagyok, hogy ön elnök úr, hiszen ön az Európai Parlament elnöke, ez nagyon magas tisztség. Megpróbált a diplomácia és egyéb csatornákon meggyőzni Topali asszonyt tévedéséről. Nem akarom megnyitni újból ezt a vitát, nem volna ez hasznos, hiszen most egy nagyon fontos kérdésről tárgyalunk, ez nagyon fontos kérdés a kontinens egésze számára. Én csak szerettem volna leszögezni ezen a fontos tanácskozáson, hogy még mindig nyitva áll ez a kérdés. Köszönöm, Köszönöm szépen. A sóhajom e, arra vonatkozott, hogy ketten is kék kártyát e, jeleznek. Andrew Kaitis úr e, ha ehhez a témához szeretne hozzászólni, eh, akkor megadom a szót, ha egy másikhoz, illetve hogyha az el, eddig korábban elhangzottakhoz, akkor inkább kérem, hogy akkor parancs... A... Eh, aš esu užsirašęs pokalbiui, tai po to užduočiau klausimą. Norėčiau užduoti. Én egy rövid megjegyzést szeretnék majd tenni, és utána egy kérdésem lenne Orbán miniszterelnök úrhoz. Köszönöm, akkor eh, Józsefina Topáli elnök asszony jelentkezett kék kártyával. Parancsoljon, elnök asszony! Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr! Teljesen egyetértek Bozinári úrral, amit elmondott, annak nincs értelme. Ez nem egy Topali bozinári incidens. Pozenári úr azt mondta, azt javasolta, hogy egyfajta újabb berlini falat húzzunk fel és akadályuk meg a több millió albánnak, hogy szabadon mozogjon. Ez egy albán ellenes, rasszista és elítélendő javaslat, amit nagyon alacsony és alantas érdekek motiválnak. Egy ilyen javaslatot az egyértelműen albán ellenes körök támogathatnak csak. Ha bárkit sért a valóság, akkor ez nem a valóság hibája, és nem a három, két, három és két millió albán hibája. Köszönöm szépen. Köszönöm. Arra kérem a tisztelt kollégákat, hogy ezt a vitát amennyiben lehetséges itt ezen a fórumon rekesszük be és akkor térjünk át az érdemi eh, kérdések tárgyalására. Eh, és Andriukaitis úr most kíván szólni, akkor parancsoljon, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki felszólalt, Orbán úrnak, Barozó úrnak is. És engedjék meg, hogy összefoglaljam ennek a két napnak a megbeszéléseit. A litván parlament nevében minden litván párt gratulált Horvátországnak eredményeiért, és azt kívánjuk, hogy a tárgyalások lezáruljanak ősszel, és tovább léphessünk a szerződés megkötése és egy sikeres népszavazás felé. Nagyon szeretnénk, hogyha láthatnánk Szerbiát is, hogy megkapja a tagjelölti státuszt, és azt is szeretnénk, ha mielőbb véglegesedne a párbeszéd Koszovóval. Gratulálunk Macedóniának, hiszen itt is óriási előrelépések történtek, Reméljük, hogy minden Európai Uniós tagállam segít abban, hogy Macedónia és Görögország minél hamarabb lezárhassa a vitás kérdéseket. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Uniót még aktívabban be kell vonni Bosznia és Hercegovina kérdésébe. Ebben az országban a belföldi, belpolitikai helyzet igen komplikált. Talán a legkomplikáltabb ebben a térségben, és tudatában vagyunk, hogy ezek az országok nagyon nagy nehézségeket élnek át, a kopenhágai kritériumok nagyon nehéz házi feladatot adnak fel az országnak, de hangsúlyoznunk kell, hogy az Európai Uniónak kötelessége szolidaritását kifejezni a nyugat-balkáni országok irányában. A keleti partnerség ebben a tekintetben nagyon jó példa. Litvánia szomszédai már Európai Unión kívüli országok, Belarus, Oroszország, a Kaliningrádi régió révén, és szeretnénk nagyobb előrehaladást látni a keleti partnerségi szakpolitikában. Hiszünk a Nyugat-Balkán sikertörténetében, és úgy gondoljuk, hogy ez tükröződni fog a keleti partnerség sikereiben is. Bízunk ebben. Ezért szeretne Litvánia még aktívabban bekapcsolódni ezekbe a folyamatokba. Tegnap tárgyalást tartottunk, megbeszélést tartottunk az igazság jog érvényesítés térségéről meg kell erősíteni az, a rendőrségi együttműködést, a Frontex munkáját. Ezzel kapcsolatosan nagyon pozitívan gondolkodunk. A Frontex nagyon sokat tesz a cél érdekében, és igen, nagy sikereket is elért már. Meggyőződésem, hogy a mai fórum nagyon hasznos és nagyon fontos lendületet fog adni az európai tagállamok számára, illetve a nyugat-balkáni partnerek számára is, hogy megerősítsék az integrációs folyamatot. Orbán úrnak szeretnék feltenni egy kérdést, a következőt. Mi a véleménye? Az elnökségük során nem kellett volna még aktívabb szerepet vállalni abban, hogy még nagyobb előrelépést lehessen elérni Bosznia-Hercegovina tekintetében. Főzni, és mindenki számára pontosítani a vita menetének rendjét. Aki a kék kártyáját felemeli, az egy 30 másodperces, tehát fél perces kérdésre szeretne soron kívül jelentkezni. És erre adódik meg a lehetőség a megszólított számára, hogy szintén 30 másodpercben eh, válaszoljon a rendes, sorrendbe illeszkedő háromperces hozzászólások előhozatalára, elősorolására kérem, hogy ne alkalmazzuk ezt a e, módszert. E, Andrew Kaitis úr e, most tulajdonképpen ezt tette, ő később következett volna sorban hozzászólásra, így ő lett az első rendes hozzászóló. A miniszterelnök úrnak, ha válaszolni kíván, most adom meg a szót. Az én politikai gondolkodásomban a helyes sorrend az a következő. Először kell rendelkeznünk egy vízióval, utána kell produkálnunk egy sikertörténetet, és utána tudunk foglalkozni Bosznia-Hercegovinával. Tehát a magyar elnökség helyesen járt el, amikor általában és intenzíven támogatta a nyugati Balkán térségének integrációját, hogy legyen egy víziónk a magyar elnökség ezek után óriási erőt helyezett arra hogy horvátországgal egy sikertörténet jöjjön létre és ezzel az eszközzel fölfegyverkezve az európai ösvényen tudjuk tartani bosznia hercegovinát. ez volt amit tehettünk és azt gondolom hogy ezt a munkát el is végeztük. Eh, a brit Uh, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy hozzájáruljak a vitához. Nagy megtiszteltetés, hogy Orbán miniszterelnök úr és Barroso elnök úr is itt van velünk. Az a vita, ami az a két nap lezajlott, azt mondhatja, hogy a delegációk, akár a meglévő tagállamokból, akár a Nyugat-Balkánról érkeztek, mindannyian hisznek az eredeti európai kötelezettségvállalásban, amely elképzelés azt mutatja, hogy a Nyugat-Balkán jövője az EU-ban képzelendő el. A meglévő programok, illetve az együttműködés és az erőfeszítések, az előrehaladás is nagyon lenyűgöző, de nagyon nehéz néhány reformot végrehajtani, és hogyha az emberek nem látják, hogy a nehézségek révén a cél felé előrelépnek, az bizony kiábrándultsághoz vezethet. Politikai tevékenységre és elkötelezettségre van szükség ahhoz, hogy lássák, hogy az Európai Unió politikai akarata az a Nyugat-Balkán csatlakozása felé minden elnökségnek a prioritásai közé tartozik. Persze üdvözlöm, hogy a magyarországi elnökség nek ez tényleg az egyik prioritása, de a többiek is kell, hogy foglalkozzanak ezzel, hiszen nem szabad, hogy csalódottáká váljanak az állampolgárok, és azt érezzék, hogy nem fognak csatlakozni, és valamilyen önkényesen kijelölt dátum felé haladnak csak. Tehát nagyon fontos, hogy folytassuk ezt a megközelítést, és koncentráljunk erre a befejezetlen feladatra az európai napirenden engedjék meg, hogy még egyszer megismételjem azt a véleményt, emet, hogy nagyon fontos, hogy legyenek prioritásaink. Nem tudunk mindent mindenhol azonnal elintézni. És én személyesen üdvözlöm azt a realista megközelítést, amelyet Orbán miniszterelnök úr ma délelőtt kifejtett. A prioritásaink közé kell, hogy tartozzon a célzott támogatás, a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelemben és a független igazságszolgáltatásban, valamint a jogállamiság megteremtésében. Ezen belül azonban a prioritás az kell, hogy legyen, hogy biztosítsuk azt, hogy a Horvátország az igazságszolgáltatásról szóló fejezetet lezárhassa, és tovább léphessen a csatlakozási folyamatban. Másodszorban magas szintű politikai erőfeszítésre van szükség, hogy alkotmányos változások történjenek Bosznia-Hercegovinában. Ez rendkívül fontos, hogyha biztosítani akarjuk azt, hogy nem visszacsúszik az instabilitás felé ez az ország. És végül komoly erőfeszítésre van szükség, hogy Görögország és Macedónia megoldhassák Macedónia nevének a problémáját. Ez rendkívül fontos, hogy ez az ország tovább léphessen a tagjelöltség felé. Ezek azok az ügyek, amelyeknek rendszeresen a tanács megfontolásainak az előterében kellene, hogy maradjanak, hogy ösztönzőleg hassanak arra a munkára, amelyet az együttműködés tekintetében már sikerült a régióban elérni. Köszönöm. Köszönöm. Felkérem Ránkó Krivok Kapics urat, a Montenegrói Parlament elnökét a hozzászólásra. Mr. President. Elnök úr, Remélem, hogy hallanak. Köszönöm szépen mindennyiuknak. A múlt két hétben láthatták a nyugat-balkáni állampolgárok is, hogy Európa részéről milyen erőfeszítések, milyen jelzések érkeztek felénk, hiszen Barroso elnök úr személyesen is ellátogatott országomba. Montenegró, Horvátország, Szerbia és bosnia hercegovina mind ugyanazon az úton igyekszik előre lépni. Ma, ahogy a múltban is, szeretnék két alapvető kérdésre választ kapni. Ezek olyan kérdések, amelyeket az EU-nak szeretnénk feltenni. Mik azok, amik a leginkább gyengeségnek tekinthetők? Az egyik a jogérvényesülése, a másik pedig a befogadó társadalom. A jogérvényesülése alapvető érték, és mutatja a társadalom érettségét. Ez Elment teljesen a hang, sajnos elnézést kérünk, valami probléma akadt a tolmácsolással. Understandable. Okay, I'll continue. Most lehet hallani. Most lehet hallani. Most működik. Ismét működik a tolmácsolás, tehát sajnos a bűnözés erőre kapott, miután a háború meggyengítette államainkat. Ezért nagyon fontos, hogy segítsenek nekünk a jogérvényesülésre, a béke és a stabilitás visszaállításában a Nyugat-Balkánon, hiszen egy közös civilizációs értékrendet vallunk. Meggyőződésünk, hogy az Európai Unió segítségével képesek leszünk eloszlatni a kétségeket, amelyeket az Európai Unió táplál felénk, erre képesek leszünk a tárgyalások során. Európaiként képzeljük el a jövőnket, de ehhez nagyon fontos, hogy az Európai Unió az összes részét integrálni tudja, az egész kontinenset integrálni tudja. A kohézió az európai ideál, ez az, ami összetart minket, amely az összes politikai gazdasági és szociális tényezőt és résztvevőt egy cél fölé, mögé sorakoztatja fel. Az állampolgároknak biztosaknak kell benni abban, hogy államunk képes lesz azokat a szociális, társadalmi kapcsolatokat felállítani, ahol az etnikai és vallási különbségek a kulturális örökségünk része lesznek. Ezt nem szabad a politikusokra hagyni, hogy ők kínlódjanak ezzel egyedül, hiszen az veszélyeket rejt. Ez a veszély a Balkánon sajnos mindig jelen volt, és a 90-es években konfliktusba csapott át. Nagyon fontos, hogy az emberek tapasztalják, hogy az ilyen jellegű konfliktusoknak véget lehet vetni, és az etnika, etnikumok és a vallások közötti különbséget harmóniába lehet fordítani, hogy ez erőt jelentsen, és nem megosztottságot. Montenegro abban a helyzetben van, hogy reméli, hogy tudja követni Horvátországot és tagjelölt ország státuszt kaphat annak érdekében, hogy ezt a lángot az emberek szívében fenntartsa. Horvátországot követendő példának tekintjük, ezért gratulálunk a sikereikhez. Szeretnénk, hogyha az összes többi állam is Horvátország nyomába szegődne. Az európai integráció folyamata ugyanis csak akkor zárulhat le, hogyha az összes ország, amely oda tartozik, kulturális, történelmi szempontból egyesülhet az EU-val. Köszönöm. Szólásra következik. Hörcsik Rihárd, képviselő úr, a Magyar Parlamentben. Thank you, the floor, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a szót. Barozó úr, Orbán úr. Az EU ügyek bizottság elnöke vagyok a Magyar Parlamentben. Szeretnék rámutatni néhány nagyon fontos kérdésre, illetve a magyar elnökségről is szeretnék néhány szót szólni. Elnök úr, a nyugat-balkáni térséget integrálni kell Európába. A jövőbeli Európa nem létezhet a térség nélkül és fordítva. A magyar elnökség úgy gondolja, hogy a nyugat-balkáni országok nem problémát jelentenek, hanem lehetőséget, ahogyan a miniszterelnök úr is kifejtette nagyszerű beszédében. Európai perspektívát kell adni minden tagnak ebben a folyamatban. Az Európai Unió bővítése mindannyiunk közös érdeke. Az Európai Uniónak világos üzenetet kell közvetítenie. A kemény munka és az európai értékek elfogadása, a jogállamiság, az emberi jogok tiszteletben tartása megfelelő eredménnyel jár. A vízum liberalizálás már fontos lépés volt ebben az irányban, de még többet kell tenni. Hölgyeim és uraim, az erős Európa az elnökség jelszava, mottoja. Ez azt jelenti, hogy erős és határozott lépéseket kell tenni, ha erre szükség van a gazdaságban is, és a gazdasági kormányzásra vonatkozó erőfeszítéseink arra irányulnak, hogy Európa képes legyen választ adni a pénzügyi és gazdasági válság jelentette kihívásra. Ezt le kell küzdenünk, és erősebbé kell tennünk Európát, mint hat hónap el ezelőtt volt. Ez a fő célunk. A magyar elnökség ezért arra összpontosít, hogy hogyan tud Európa reagálni a pénzügyi és gazdasági válságra azokon a területeken, amelyek a soros elnökségre tartoznak. Együttműködünk az európai intézményekkel, az Európai Parlamenttel, illetve az Európai Bizottsággal ennek a célnak a megvalósítása érdekében. A makroökonomiai koordinációs ciklus sikere, az európai fél év sikere kapcsolódik a gazdasági kormányzat megerősítéséhez, és ezek fontos prioritások a magyar elnökségi programban. Sikereket elértünk már, de tovább kell dolgoznunk a közös célok megvalósítása érdekében, elnök úr. A magyar elnökség nagyon keményen dolgozik azon, hogy megbízható partnerré váljon, és annak is tudja magát ebben a kérdéskörben. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Köszönöm, most pedig megadom a szót Tabadi Csabának, az Európai Parlament képviselőjének. Parancsolja. Köszönöm. Orbán miniszterelnök úr, Buzek és Kövér házelnök urak, Barózó elnök úr. Teljes támogatás és elismerés illeti meg a Magyar Uniós elnökséget, a Magyar Országgyűlést és az Európai Parlamentet, hogy megszervezte ezt a konferenciát. Nagyon időszerű ez, hiszen megtorpanni, sőt lefékeződni látszik a nyugat balkán uniós integrációs folyamata. régóta tudjuk hogy two thousand and four és two thousand and seven es nagy bővtés óta felerősödött a bővtési fáradtság az enlargement fatigue most azonban látszik egy újabb fáradtság is amelyet én csatlakozási fáradtságnak accession fatigue nak neveznék. veszélyes és kockázatos folyamat ez több balkáni ország számára az uniós tagság a jövő homályába vész ráadásul a kilátásba helyezhető előnyök is egyre zsugorodnak. az uniós perspektva elhomályosulása destabilizálhatja nyugat balkánt ürügyet szolgáltathat bizonyos nemzeti eliteknek lásd macedónia hogy elodázzák a szükséges reformokat a nyitott etnikumközi és szomszédsági konfliktusok rendezését nagy az európai unió felelőssége barroso úr hiába tesz meg mindent tőle telhetőt a magyar elnökség és szeretném litván kollégának mondani hogy én nem ahhoz a pártcsaládhoz tartozok, mint orbán miniszterelnök úr de csak a legteljesebb elismerés szintjén szólhatok arról hogy a magyar elnökség mindent megtett azért hogy horvátországgal a csatlakozási tárgyalások befejeződjenek és románia és bulgária schengeni tagsága is valósággá váljék. sajnálatos hogy németország és franciaország felelőtlen magatartása és a bizottság és jelzem barroso elnök úrnak a bizottság hezitálása és elbizonytalanodása nem segtette az uniós elnökségnek ezt a törekvését de bzom benne hogy van még néhány hónap hátra. hölgyeim és uraim! az előcsatlakozási alapok az unió jelenlegi eszközei nem tűnnek elegendőnek. én kérném az unió soros elnökét hogy a hátralévő hónapokban annak a vziónak az alapján gondolja végig mit lehetne tenni annak érdekében hiszen egy évtized van legalább hátra mire a nyugat balkán ahogyan miniszterelnök úr fogalmazott az enklávé tagjává váljon az uniónak ha nem tesz többet az Európai Unió, nem csinálunk egy balkáni csomagot, bevonva a magántőkét, segítve az infrastruktúrát, segítve a környezetvédelmi károk elhárítását, ha nem csinálunk egy nyugat-balkán csomagot, akkor ez a fáradtság, ez a csatlakozási fáradtság egyre inkább erősebb lesz. És végezetül, ha a nemzeti kisebbségi ügyeket nem oldjuk meg a csatlakozás előtt, ha a szomszédsági kapcsolatokat nem oldjuk meg utána késő lesz. láttuk az uniós csatlakozás után mi történt az európai unió szégyene volt hogy szlovákiában elfogadhattak egy nyelvtörvényt és az uniónak nem volt érdemi szava és befolyása ezzel kapcsolatosan vagy láthattuk lettországban hogy eltelt a csatlakozás óta immár seven év és több százezer embernek nincs állampolgársága vagyis a nemzeti kisebbségi ügyeket a csatlakozás előtt kell rendezni utána már késő. köszönöm a figyelmet. Józsefina Topali házelnök asszony következik Albániából. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyra értékelem hogy megszervezték az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek között ezt a közös parlamenti tanácskozást. Ennek a célja az, hogy a nyugati, nyugat-balkáni térséget fokozottabban integrálják Európába. Először is az Európai Parlamentnek szeretnék köszönetet mondani a parlamenti frakcióknak, és a többségnek, akik az albán vízum liberalizálás mellett szavaztak tavaly ezzel értékelték azt az óriási előrelépést, amelyet Albánia tett az elmúlt években. Emellett köszönetet kell mondanom szívből azért, hogy az Európai Parlament kísérletet tett arra, hogy támogassa Albániát az integrációs folyamatban megtett útján. Az albán parlament elnökeként szeretnék köszönetet mondani Buzek úrnak szolidaritásáért a balkáni térség egészének összefüggésében általában, illetve Albánia kapcsán konkrétan az elmúlt néhány hónapban. Önök is tudják, Albánia NATO tag. És ehhez Albániának óriási előfeszítéseket kellett tennie, méreható reformokat kellett végrehajtania, átalakulást, és hogyha 20 éves időszakban gondolkodunk, és hogyha meggondoljuk, hogy mikor kezdődött az integrációs folyamat Albániában, és azt tekintjük, hogy hol tartunk most, akkor azt mondhatjuk, hogy a legrövidebb idő alatt a leghosszabb utat tette meg ez az ország. A gazdaságról szólva el kell mondanom, hogy egy olyan időszakban, amikor pénzügyi cunamit élünk át, és gazdasági cunamit a világ egészében, Albániában 4% volt az elmúlt évben a gazdasági növekedés, az elmúlt negyedében pedig 5%-os volt a növekedés. 59%-os a, az államadóság, 2%-kal már ezt csökkentettük is, 5,3, nem 3,5% a az államháztartás hiánya, növekedik az export tevékenységünk, úgyhogy Albánia a valóságban valóban nagyon jól teljesít, vannak mesterséges problémák. Ezeket úgy tekintjük, mint a demokrácia kihívásait. A történetünk nem a szerencsén alapul. Mindig voltak háborúk, megszállások, bűncselekmények az országunkban, de határozottak vagyunk, előre akarunk lépni, szolidaritásra van szükség, és tisztességre. Albániában továbbra is nagyon nehéz a helyzet, de az átmenetet, a fejlődést folytatni fogjuk. Négy vallás van, síta, szunita, ortodox és katolikus jelen az országban. Az elnök közbeszól. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Ne vegyék udariatlanságnak a részemről, hogyha igyekszem betartatni az időkereteket. Következik Lord Tiverson úr, a Egyesült Királyságból, Lord Okháza képviselőjeként. Mr. President, thank you very much, and I, I have found both... Köszönöm szépen. A bizottság elnöke és a miniszterelnök úr és igen pragmatikusan szólalt fel, kiváló előadásuk, igen fókuszált volt, és ez jó példa arra, hogy összehozza a nemzeti parlamentek képviselőit, úgy gondolom, hogy ebben a célban mindannyian egyetértünk, vagyis valóságá akarjuk tenni a Nyugat-Balkán integrációját. De ez felvet egy kérdést, ami nagyon feltűnően hiányzik a napirendünkről. És ahogy áttekintem a parlamenti delegációk listáját, kilenc tagállam hiányzik. Ezekből például Németországot említhetném, az EU legnagyobb tagállama és legnagyobb finanszírozója. A felszólalók listáján tegnap és ma is nem nagyon találkoztam északi vagy nyugati országok képviselőivel. Ez igen sajnálatos. Talán a kivételt a tegnapi svéd kollégák jelentették, de ma csak keleti-déli országokkal találkozunk és az Egyesült Királysággal. A bizottság elnöke megnyitó beszéde után azt tenném fel azt a kérdést, hogy a többi fontos szereplőt hogyan tudjuk bevonni a folyamatba. Ha ezt nem tesszük meg, attól tartok, hogy az érdeklődés hiánya majd abban is tükröződik, hogy a kormányzataik sem igazán érdeklődnek a kérdés iránt. Én Nyugat-Európából érkeztem, és világos számomra, hogy a Nyugat-Balkán integrálása morális szempontból és Európa jövője szempontjából is alapvető jelentőségű. Nagyon fontos volna feltárni, hogyan tudjuk bevonni azokat a tagállamokat, akik valós súlyjal vesznek részt ebben a folyamatban, és szeretnénk a cselekvés terére lépni. Most már köszönöm szépen. Elnök úr, két dolgot szeretnék elmondani. Először is úgy gondolom, hogy Európai Unió számára nem szabad a névvita kérdésében kimaradnunk. Szerintem egy, ez egy olyan kérdés, ami évek óta legalábbis évek óta akadályozza a tárgyalások megkezdését Macedónia esetében. Az Európai Uniónak is fel kéne lépnie, és talán akkor felgyorsulna a folyamat. Ami Bosznia-Hercegovinát illeti, mint ahogy már korábban is említettem, október óta nincs nincsenek állandó képvisele, képviselőink, nincs állandó képviseletünk, és ez az a látszatot kerti, hogy nem történik semmi a polgárok javára talán a bizottság és a parlament is többet tehetne, hiszen ez lenne a feladatunk. Minket azért választottak meg minket, hogy az új generációk javára dolgozunk, a jobb oktatásért, a jobb képzésért, a munkahelyek teremtéséért, és gyakorlatilag mindenki a saját nemzeti gondolkodása mögé húzódik, rejtőzik el. Én azt kérem az Európai Bizottságtól, hogy ezen a területen is erőteljesebben lépjen fel, és ebbe beletartozik az is, hogy Bosznia-Hercegovinában és Koszovóban nagykövetséggel kell, hogy rendelkezzünk, nagyobb elkötelezettséggel, személyi és anyagi eszközökkel kell rendelkeznünk, és hogy ott is érezzék, hogy az EU tárgyaló partner és ezt a kérést már többször a bizottsághoz intéztük, Ashton Báró asszony szerintem e tekintetben többet tehetne. Én úgy gondolom, hogy a bizottság ebben komoly segítséget nyújthatna a Szerbia és Koszovó kérdésében. A két ország közötti párbeszédet illetően mindkét ország polgárainak további lehetőséget kell kapnia a megbékélésre, és a párbeszéd keretében figyelembe kell venni a polgárok érdekeit, lehetőségeit. Nagyon fontos, hogy a koszovói albánok számára is biztosítva legyen az utazás lehetősége a régióban, hiszen ez is nagymértékben hozzájárul a két nép együttéléséhez, békés együttéléséhez. Ami a vízum liberalizációt illeti, arról kell gondoskodnunk, hogy a szükséges útleveleket ki lehessen adni a szomszéd államokban is, illetve hogy ezeket a szomszéd országokban, különösen Szerbiában is elfogadják meg kell találni a módját, hogy ezek a dolgok a gyakorlatban is működőképesek lehessenek, és ez segítheti Koszovó elismerését. Köszönöm. Köszönöm. Ercsei Katalin következik szólásra a Magyar Parlamentből. Parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök urak, eh, képviselőtársaim! A, a Momentumról szeretnék egy eh, kicsit beszélni, arról a Momentumról, ami itt a teremben egy két pillanatban érzékelhető de azért a részvétel kapcsán e, mindannyiunkban megfogalmazódik az hogy vajon ez a momentum ez itt van e? ahhoz hogy momentum legyen ahhoz elkötelezettség őszintesség és szenvedély kell ebben a vitában. itt volt egy egy olyan pillanat tegnap is és ma is amikor azt érezhettük hogy ez egy átütő meghatározó momentum talán a most vagy soha az túl erős kifejezés lenne de át kell éreznünk hogy vagy most történik egy olyan erős utolsó nyomás ami elindtja horvátországgal az élén ezt a régiót vagy megtorpan ez a folyamat és akkor a rizikó egyre nő. ezért fontosnak tartom elmondani hogy mi zöldek európában és otthon egyaránt szeretnénk jelezni hogy teljes támogatásunkat élvezi a magyar elnökség abban a törekvésben hogy ezt az integrációs folyamatot felgyorstsa és hangsúlyozzuk hogy nem lehet más megfontolás ebben a folyamatban mint az adott ország teljestménye. tehát köszönöm hogy őszintén világossá tette itt és most ezt miniszterelnök úr ugyanakkor az is felmerül hogy vajon az eu maga alkalmas és vonzó e megint csak a részvétel jelzi azt nekünk hogy talán van már egy szkepszis ebben talán a lelkesedés helyét átvette az hogy mennyire vonzó ez a mai európa. a soksznűség az ma egy élő egy valóságos megélt a mindennapi életünkben gyökerező dolog vagy egy, egy politikailag korrekt szólam nem egy bezárkózó központosodó megmerevedő közösség képét mutatja e az európai unió? tegnap a térség kapcsán merült fel az hogy a soksznűséget akkor tudjuk egy átélt az életünkben valóban gyökerező erőforrásként átélni ha a gyerekek a demokráciára való nevelés során megtanulják a másik tiszteletét és a tiszteletteljes vita során megtanulják átélni a másik álláspontját. De erre az EU-n belül is szükség van. Ezért a mélyítés és a bővítés egyszerre jár, teljesen kéz a kézben jár, hiszen a sokszínűség és a vita az nem gyengít, hanem erősít mindannyiunkat. Ezért én még egyszer azt szeretném hangsúlyozni, az elnökségtől és különösen Orbán miniszterelnök úrtól azt kérjük, képviselő asszony, legyen szíves befejezni az Egy másodperc, hogy azt a vehemenciát, amit otthon sokszor aggasztó folyamatokban is megtapasztalunk, inkább erre a folyamatra helyezze, és valósítsa meg azt a sikertörténetet, szépen, ami Horvátország élén a régiót eh. integrálja. Köszönöm. Ferran úr, kékkártyás hozzászólással jelentkezett. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Kérdésem. Paka asszonyhoz mm, lett volna, sajnos elment, de azért most már megkaptam a szót. Miniszterelnök úr, Orbán úr, Koszovó függetlenségéről beszélt, amelyet az Európai Unió államai közül mindenki elfogadott, bár én úgy tudom, hogy nem mindenki fogadta el Koszovót államként, most lehet, hogy állan, áll, áll, csak általánosításról van szó, de hát hogyan tud egy olyan állam csatlakozni az EU-hoz, vagy csatlakozási tárgyalásokat folytatni, amelyet még nem is ismer el minden ország? Miniszterelnök úrnak megadom a szót, parancsoljon. Ez valószínűleg fordítási hiba lehetett. Ha az én mondatom nagyon világos és egyértelmű volt, amely arról szólt, hogy nem tud szerződéses viszonyba lépni az Unió Koszovóval, mert vannak még államok, amelyek nem ismerték el. Csak a tisztázás kedvéért kértem ezt a mondatot. Köszönöm. Következő a sorban Gál Kinga képviselőasszony az Európai Parlament részéről. Köszönöm a szót, elnök úr. Orbán miniszterelnök úr, Barozzo elnök úr eh, és tisztelt házelnök urak! Eh, itt most második napja arról beszélünk, hogy az integráció Európához lehet az egyetlen esélye a nyugat balkáni társadalmaknak hogy végleg megszabaduljanak a múltjuk terheitől és valóban bekövetkezhessen a prosperálás és megbékélés ebben a térségben is. másrészt hallottuk a miniszterelnök úrtól az imént hogy európának is szüksége lesz a nyugat balkáni térségre. ehhez európa részéről következetes politikai akarat szükséges vzió ahogy hallottuk de szükséges ezen országok részéről az európai alapelvek melletti maradéktalan kiállás és ezért én ebből a területből a szabadság jog és igazság térségének a területéből amiről egész tegnap délután eh, beszélgettünk egyet emelnék ki mégpedig a kisebbségi jogok garantálását a koppenhágai kritériumok maradéktalan betartásának feltételét e, ezen a területen és a kisebbségvédelem nem csak elvi jogszabályi de gyakorlati megvalóstását ezekben az országokban. ugyanakkor a bizottsághoz is fordulnék hiszen lényegesnek tartom hogy az európai bizottság több olyan konkrét programot kezdeményezést indtson el amelyik bátortja a hagyományos nemzeti közösségek többségek és kisebbségek egymás mellett élését együttélését támogatva egymás történelmének egymás nyelvének és kultúrájának tantását hogy egymás közösségeit elfogadják legyen ez a múlt a jelen vagy éppen a jövő és egymás tiszteletét hogy ez legyen hatalommegosztás területe vagy nyelvhasználat területe minden területen hiszen a nyugat balkáni fiataloknak biztostani egy másik európai perspektvát valahol ezen az úton elindulva lehet leginkább. köszönöm a köszönöm. petru faragó úr következik a román parlament képviselője. Köszönöm szépen. Elnök urak, miniszterelnök úr, hölgyeim és uraim! Szeretném megköszönni a szervezőknek, hogy lehetőséget adtak, hogy felszólaljak ebben a rendkívül vit fontos vitában. A Románia közvetlenül is foglalkozik a Nyugat-Balkán csatlakozásával, hiszen határosak vagyunk ezzel az európai régióval. Reméljük, hogy rövidesen mi leszünk a Schengeni térség délkeleti határa. Nyugat-Balkán csatlakozása Európához a régió stabilitását biztosíthatná hosszú távon. Ez a stabilitás Európa szempontjából, stabilitási és prosperitási szempontból is rendkívül fontos. Ennek a régiónak is az érdeke, csak úgy, mint az Európai Uniónak az érdeke a csatlakozás. De mindenek előtt az állampolgárok érdeke, az egyének érdeke ez az egyesítés. Az Európai Uniónak meg kell mutatnia azt, meg kell tapasztalnia azt, hogy ez a térség érett, képes az illegális migráció kérdéseit kezelni, és az embercsempészet, a drogcsempészet elleni küzdelemben még további segítségre, támogatásra van szükségük. Ebben a régióban minden tekintetben meg kell erősíteni az európai támogatást. Azért, hogy könnyebben tudják a csatlakozási feltételeket teljesíteni. Nagy etnikai csoportok egymás melletti élését kell biztonságosan és békésen megoldani. Jelen pillanatban ugyanis sajnos még vannak feszültségek, de úgy kell megoldani az együttélést, hogy a diszkrimináció mentesen, illetve a egyenlő jogokkal és az egymás különböző kultúrájának és vallásának a tiszteletben tartásával tudják ezt végrehajtani. Nagyon fontos, hogy ez a térség egy integrált Európa része lehessen. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Jakub Krasnik úr következik a koszovói parlament elnöke. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Miniszterelnök úr, bizottsági elnök úr, Barozó úr, hölgyeim és uraim! Bár Koszovó az Európai Uniónak nem része, 12 éve már elmondhatom, hogy érezzük az Európai Unió jelenlétét országunkban, és ez számunkra rendkívül fontos. Ez azt mutatja, hogy már is az Európai Unió részéről van egy olyan akarat, hogy az Európai Unióhoz előbb vagy utóbb csatlakozhasson országunk, és ugyanez az érzés fűti a koszovóiakat is. Az állampolgárok kívánsága egy lendületbe, egy energiába kell, hogy forduljon, amit az Európai Unió is fel tudjon használni majd, hogy ezt az álmot megvalósítsa. Koszovóban a népesség legnagyobb része a fiatalokból áll, őrájuk kell tehát támaszkodni, az ő energiájukat kell kihasználni. Koszovónak nem csak jövőképre, vízióra van szüksége az Európai Unió felé vezető útra vonatkozólag, hanem célokra is, konkrét célokra, amelyeket el kell érnie ezen az úton az Európai Unió támogatásával. Hiszen erre is számítunk. A koszovói állampolgároknak nem szabad elszigeteltnek érezniük magukat. Nem szeretnénk a vízumliberalizációt akkor, hogyha a normáknak és a követelményeknek nem tudunk megfelelni. Éppen ezért dolgozunk azon, hogy megfeleljünk az EU elvárásainak. Sürgős, hogy ebben az irányban stratégiát alakítsunk ki, annak érdekében, hogy megvalósulhasson a vízumliberalizáció. Öt Európai Uniós tagállam van, amely még nem ismerte el Koszovót, és hát ez a, megakasztja az utunkat az EU felé. Nagyon fontos lenne, hogy elismerjék az Európai Uniót a összes tagállamában Koszovót, hogy a közvetlen szomszédaihoz hasonlóan az európai integráció felé való úton előlépessen. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Szólásra következik Viktor Bosztináró úr, Európai Parlamenti Képviselő. Köszönöm szépen, Mr. Bala. Distinguished, uh, Mr. Cover, distinguished colleagues. Kedves kollégák, uh, Kövér úr, köszönöm a szót és szeretnék néhány aspektusra kitérni, amelyekről ma délelőtt szó volt, és ezek nagyon fontosak számomra. Először is üdvözölném Orbán úr, miniszterelnök úr beszédét. Nem ugyanabba a politikai családba tartozom, mint ön, de a bővítési folyamat során úgy látszik, hogy egy platformra kerültünk. Evidens ma, hogy Európa két dimenzióval küzd a bővítési kimerüléssel, illetve a nyugat-balkáni bővítés problémáival. A, ba- a béke nem biztosított a nyugat-balkáni térségben, ha a bővítési kilátás nem lesz kézzel fogható. Két fő dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik, hogy nagyon nagy szükség van politikai konszenzusra a politikai pártok között, már ami a nyugat-balkáni bővítés folyamatát illeti. A közép- és kelet-európai bővítés folyamatából azt értettük meg legfontosabb üzenetként, hogy minden pártnak támogatnia kell ezt a folyamatot, hogyha ezek az ellentmondások tovább folytatódnak, akkor nagyon hátrányos lesz ez az EU számára is. A legfontosabb üzenetem, hogy konszenzusra van szükség az bővítés folyamata tekintetében. És áttekintve azt, hogy Románia és Bulgária esetéből mit tanultunk? Azt, hogy szükség van közigazgatási reformra, amely alapvető, és amely képes választ adni az integrációs folyamat kérdéseire. Miért? Mert következetes közigazgatási reform nélkül ezek az országok nem lesznek képesek arra, hogy felhasználják az Európai Uniós alapokat, akár a csatlakozás előtt, akár azt követően. Ez a legfontosabb hajtómotor ebben eh, a fontos időszakban, lehet, hogy ez hosszú időszak a csatlakozás előtt. Ezt most kell elkezdeni, és megfelelően kell ezeket az erőfeszítéseket megtenni a legfontosabb cél szem előtt tartásával. Utolsó észrevételem. A politikai pártok reformja szempontjából eh, világos, hogy el kell választanunk a politikai pártokat egyrészt az üzleti élettől, Másrészt nem szabad kapcsolatot megengedni nem megfelelő finanszírozás között, vagyis nem szabad megengedni, hogy a politikai kampányokat üzleti alapon támogassák, hiszen nem szabad a politikai döntéshozatalt így befolyásolni, ezt most meg kell tenni, és megfelelően meg kell tenni, remélem, és itt az elnök közbevág. Képviselő következik Görögországból. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου εκ μέρους της ελληνικής αντιπροσωπείας της κοινοβουλευτικής. Köszönöm szépen a görög delegáció. Először is szeretné üdvözölni a konferenciát. Köszönetet mondanánk a magyar miniszterelnöknek, illetve a magyar elnökségnek is szeretnénk gratulálni. Köszönjük a bizottság elnökének hozzászólását, és nagyon fontos és nagyon jelentős a mostani konferencia. Itt néhány szó elhangzott a jövőképet illetően, a politikai kötelezettségvállalásról és lehetőségekről. Nagyon fontos dolgok hangzottak ma el, amelyek azt is megerősítik pontosan, amit a magyar miniszterelnök elmondott. Nevezetesen, hogy az Európai Uniónak egyaránt szüksége van a mélyítésre és a bővítésre. Ugyanakkor ez nem szabad, hogy azt jelentse, hogy mindent felülről irányítunk. Itt végül is arról van szó, hogy a történelem példáján okulva bevonjuk a Nyugat-Balkánt, és eh, hogy eh, Európa ezen országai a kulturális sokszínűségükkel, történelmi sokszínűségükkel gazdagítsák az Európai Unió értékeit. Az eh, szolidaritás, a szabadság alapján. Természetesen ezekre a jövőképre mindenkinek szüksége van az EU-ban, épp úgy, mint a Nyugat-Balkánon élőknek. Ezeket az értékeket kell megvalósítani, hiszen ezek azok, amelyek a jövő generációja számára is átadandó értékek. Ugyanakkor vannak dolgok, amelyek külön figyelmet érdemelnek. Természetesen mi támogatjuk a Nyugat-Balkán integrálását, ugyanakkor viszont vannak problémák, amelyeket nekik maguknak kell megoldaniuk. Ezek az országok korábban megfelelően együtt tudtak élni, és az Európai Unió kezdeményezése szempontjából nagyon fontos, hogy mi is tegyünk ezen folyamatok elősegítésében. Nagyon fontos, hogy a politikai pártok is egyetértésre jussanak a célok tekintetében. Görögország támogatja az Európai Uniót, illetve a magyar elnökség minden ezirányú törekvését. A tesszaloniki folyamat, ott megerősíti a roadmap, az úti terv is. Köszönöm szépen a figyelmet, és sok sikert kívánok. Luis Rodriguez úr következik, a portugál nemzetgyűlés képviselője. Muito obrigado, Senhor Presidente do Parlamento. Sr. Presidente do Parlamento. Köszönöm. Köszönöm. Elnök urak, miniszterelnök úr, országgyűlés elnöke, Barroso úr. Szeretném megemlíteni azt, hogy nagyon nagyra becsülöm a Lisszaboni magyar nagykövetet. Kiváló munkát végzett Magyarország és Portugália kapcsolatainak fellendítésében. Ráadásul még portugálul is tud, ez egy óriási előny, és számomra nagyon fontos. Tisztelt képviselők! Szeretném ezt a kezdeményezést üdvözölni, hiszen az Európai Unió szempontjából és jövője szempontjából. Nagyon fontos, de azért is fontos, mert szerepet ad a nemzeti parlamenteknek. Néha úgy tűnik, hogy amikor Európát építjük, a nemzeti parlamenteket kicsit félre soroljuk. Úgy tűnik, hogy nem kapják meg európai szinten a nekik járó fontos szerepet. De ma és tegnap azt láthatjuk, hogy betölthetik megfelelő szerepüket a nemzeti parlamentek is azokban az országokban is, amelyek már az EU tagállamai, és azokban az országokban is, amelyek remélhetőleg nem sokára szintén EU-s tagállamok lesznek. Tudjuk, hogy elkerülhetetlen ez az út. Egy nap, vagy talán nem még egyel később, a nyugat-balkáni országok EU-s tagállamok lesznek, de azt is tudjuk, hogy az oda vezető út nehéz út, hiszen rengeteg probléma áll előttünk. De Európa önmaga is ebben az egyre bonyolultabb világban egyre több nehézséggel kell, hogy szembenézzem. A bővítési politika azonban az EU számára sikeres volt. Ugyanakkor biztosítanunk kell azt is, hogy a konszolidáció, annak a konszolidációja, amit az Európai Unió már elért, szintén megfelelő szerepet kapjon. Nem szabad a mérleg két serpenyőjében lévő dolgok közül egyiket sem elfelejteni. Egy oldalról a konszolidáció, más oldalról a bővítés. A kulturális és nyelvi sokszínűség. Persze nehézségeket is okozhat, de ezeket le tudjuk küzdeni. Ezek által, a lépések által tudjuk egyre erősebbé tenni Európát. Mi a Nyugat-Balkántól a lehető legmesszebb vagyunk az Európán be, Európai Unión belül, gyakorlatilag az EU másik végén vagyunk. Portugália ennek ellenére csatlakozik az összes többi Európai Uniós tagállamhoz abban, hogy szeretne hozzájárulni a bővítéshez, és szeretné, hogyha a bővítés kiterjedne a nyugat-balkáni országokra is. Vállaljuk a mi szerepünket ebben a munkában. Csak úgy, mint a többi ország, mi is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy az Európai Unió erősebb legyen, és biztosítani szeretnénk azt, hogy hitelesen tudjunk bővíteni, és bátran, önbizalommal. Remélem, hogy hamarosan üdvözölhetjük a nyugat-balkáni országokat az EU-ban. Stanimir Ilcsev úr következik az Európai Parlament képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr. Meggyőződésem, hogy az európai kilátások, amelyeket a nyugat-balkáni országok maguk előtt látnak, megvalósítható célokat jelentenek. Ma a folyamat üteméről beszélünk ennek a különböző stádiumairól és azokról a további erőfeszítésekről, amelyeket mindannyiunknak meg kell tenni, hogy elkerüljük a megle- kellemetlen meglepetéseket, illetve a problémákat. Ebből a szempontból úgy gondolom, hogy a politikusokon és a parlamenti képviselőkön túlmenően a Nyugat-Balkánon a szakértők és értelmiségiek hangját is hallanunk kellene, és ennek a hangnak erősödnie kéne. Nem vagyok benne biztos, hogy a nyugat-balkáni élet és folyamatok szempontjából eléggé hangosan hallható-e az ő hangjuk. Nagyon bonyolult és összetett történelme rendelkező terület ez. Ez a régió néha áldozatául esik a régi koalíciók érdekek, ellenérdekek, határok csapdáinak. Orbán miniszterelnök úr nagyon helyesen hangsúlyozta azt, hogy a különböző tagjelölt országok státuszát nem szabad összekeverni. Montenegrónak a megítélése, vagy Szerbiáé, vagy Horvátországé, az ezen konkrét országok kell, hogy vonatkozzon, nem szabad ezeket összekapcsolni, sőt összekeverni. Néha azt gyanítom, hogy van a többi nagy vitával kapcsolatban is ilyen spekuláció. Macedónia neve. Miért nem ülnek le őszintén tárgyalni a felek erről, a két fél. Sokszor fogadtunk már el állásfoglalásokat, amelyekben közhelyeket fogalmaztunk meg. Ösztönözzük Görögországot és Macedóniát, hogy erőfeszítéseket tegyen az ENSZ égisze alatt, de hát ez már nem működik. Közép-Európában egy ország meg akarja változtatni nevét éppen most. Annyira nehéz? Macedónia nevének a megváltoztatására megle- megoldást találni? Hogyha a két fél egyetért, akkor végre ezt meg lehet oldani. Aztán ott van Koszovó problémája, amelyet öt tagállam még mindig nem ismert el. Így lehetetlen előlépniük. Nevezzük nevén a gyereket, és ne féljünk attól, hogy a probléma mélyére nézzünk. Macedónia érdekelt vajon abban, hogy Szerbiával szorosabban összekapcsolódjon? Nem hiszem, ezek a problémák mindannyiunk számára egyformán jelentősek, és egyformán kell küzdenünk a megoldás megtalálásáért. Úgy gondolom, hogy a, az európai intézmények is adósak a nyugat-balkáni államoknak, és felkérem, hogy a Daytoni megállapodás értelmében maradjon jelen az EU. Benülő képviselő úr, elnézést kérek a nevét, nem tudom. Parancsoljon. Please. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel využiť prítomnosť pána premiéra Orbána. Köszönöm szépen a, köszönöm szépen a szót. Szeretném kihasználni miniszterelnök úr jelenlétét. A következő kérdésem volna, úgy gondolja-e, hogy a magyar állampolgárságra vonatkozó törvény, amely más közép-európai országok állampolgárainak is állampolgárságot adna, elősegíti-e a régióban az együttműködést? Most Jan Bauer úr következik, a cseh parlament képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr. Kötelességemnek érzem, hogy kihasználjam ezt a lehetőséget, hogy a cseh, cseh delegáció nevében felszólaljak. Úgy gondolom, hogy Orbán miniszterelnök úr és országa az EU elnökség feladatát nagyon dicséretes és sikeres módon kezeli. Úgy gondolom, hogy csak egybeesés, hogy a szlovák kolléga után kértem szót, az Európai Uniós elnökséget nagyon nehéz időszakban kapták meg Orbán úr. A cseh köztársaság is nagyon nehéz kérdésekkel kellett, hogy megküzdjön, mint például az orosz-ukrán gázválság, és önöknek pedig nehéz gazdasági kérdésekben kell megoldást találniuk. Ez egyáltalán nem könnyű helyzet. Amit én szerettem volna elmondani a további bővítésről az elhangzottak alapján a következő. Úgy gondolom, hogy nagyon értékes álláspontot fogalmaztak meg, nagyon körültekintően leírta azt, hogy hogyan kellene az Európai Uniónak megközelíteni ezt a kérdést, a Nyugat-Balkán kérdését, és azt is kifejtette, hogy az Európai Unió mire számíthat ezektől az államoktól. Meggyőződésem, hogy az Európai Unió jelen pillanatban nagyon sok belső problémával küszködik súlyos gazdasági gondokkal kell szembenéznie időről időre. Igazából nem találjuk meg a helyes megoldást, csak a politikailag elfogadható lépéseket tudjuk megtenni. Tudom, hogy most nem a gazdaság a tanácskozás témája, hanem a Nyugat-Balkán, de mivel többen rámutattak arra a körülményre, hogy bizonyos delegációk bizonyos fontos tagállamokból hiányoznak innen. Ennek kapcsán feltenném Orbán úrnak és Barozó úrnak a kérdést, hogy úgy gondolják-e, hogy a gazdasági intézkedések, amelyeket tettünk, például a stabilitási paktum, vagy pedig a gazdasági együttműködésre vonatkozó csomag, ezek vajon a megfelelő mechanizmusok arra, hogy minden tagállamot megerősítsenek. Hogyha az Európai Unió nem őrzi meg erejét, gazdasági nehézségekkel küzd, akkor nagyon nehéz lesz a jövőben akár az elmélyülést, akár a bővítést továbbvinni. A Magyarország gyűlés képviselője. Köszönöm, elnök úr, tisztelt elnökség, hölgyeim és uraim! 2011 talán fordulópont lehet az Európai Unió stabilitása szempontjából, a nyugat balkán integrációján keresztül hogyha nézzük a kérdést fordulópont méghozzá úgy gondolom hogy negatv értelemben hiszen az eu folyamatos bővtése eh, és az a tapasztalat ami eh, ennek a folyamatnak a során keletkezett ez torpanhat meg azzal hogyha a nyugat balkán integrációjának folyamata lelassul és ennek eh, valljuk be beláthatatlan következményei is lehetnek nincs ez kódolva persze de azt javaslom hogy ne próbáljuk ki ezt. ezért tűzte talán zászlajára az uniós elnökséget betöltő magyarország és emelte magasba a nyugat balkán integrációjának kérdését. ebben a térségben kelet és nyugat és mint dél és észak is találkozik egymással és ez egy olyan sajátos kulturális közeget alaktott ki az elmúlt évszázadokban amely a kultúrák párbeszéde tekintetében mindennapos valóságot mutatott egy európai modellt ha tetszik. a tegnapi szekcióülésen a második szekcióülésén több hozzászóló is hangsúlyozta annak a fontosságát hogy a kulturális párbeszéd az egyfajta katalizáló szerepet tölt be ebben a térségben. európának az európai uniónak tehát meglátásunk szerint mindent meg kell tennie annak érdekében hogy ez a hagyományos együttműködés a kulturális párbeszéd ez folytatódjon sőt ahogy itt már elhangzott a nemzeti kisebbségek ez irányú tevékenysége és további katalizáló szerepe is e keretek között nyerheti el valós küldetését. ennek a térségnek a kulturális soksznűsége mint emltettem akár modellértékűnek is nevezhető az unióban úgy is mondhatnánk hogy a nyugat balkán talpalatnyi európa olyan szn az európai kulturális térképen amely nem hiányozhat az európai unió palettájáról. természetesen a csatlakozáshoz szükséges kritériumokat el kell várni azokat teljesteniük kell a leendő tagállamoknak de roppant fontos azt hangsúlyozni hogy nem hiányozhatnak ebből a nagy európai családból ezek az országok. horvátország csatlakozása tekintetében pedig biztos vagyok abban hogy nagyon fontos kérdés lesz a következő hetekben és hónapokban hogy az unió tagállamai miként próbálják meg segteni a csatlakozási fejezetek lezárását. kérem hogy a kulturális szempontokat a kulturális aktivitást és együttműködést és párbeszédet is helyezzük ennek a kérdéskörnek a homlokterébe. köszönöm szépen! Köszönöm. Eva Stadler úr következik Ausztriából. A prezident. Elnök úr, először is szeretnék eh, a miniszterelnök úrnak gratulálni, hiszen kiválóan eh, irányítja a magyar elnökséget. Annak ellenére, hogy komoly nehézségekkel kellett eh, szembe néznie, ami egyáltalán nem volt indokolt. Ami pedig a nyugat-balkáni országok csatlakozását illeti, itt figyelembe kell venni a kelet-közép-európai országok csatlakozásának csatlakozását. A keleti bővítés egyáltalán nem jelez egy elgyorsított, elhamarkodott sebességet Nyugat-Balkán számára. Az Európai Unió az előkészítés során komoly támogatást adhat, és talán észszerű lenne a csatlakozási perspektívát, a tagsági perspektívát mindenféleképpen közel hozni az érintett országok számára, és eh, olyan országok számára különösen fontos ez, mint például eh, Albánia. Ha megnézzük Horvátországot, ott már nagyon sok előkészület megtörtént, ugyanakkor nem nevezhető ez a folyamat sem elhamarkodottnak, és mindenféleképpen a tárgyalások lezárását minél előbb elő kéne segíteni. A kérdés az, hogy a balkáni népekkel hogyan járunk el. Ez egy rendkívül érzékeny, kényes kérdés. Szeretném Pak asszony szavait megismételni. Nem helyes, ha a nyugati Balkánnal felülről próbálunk eljárni. Itt tisztában kell lennünk az etnikai sokszínűséggel, és a helyszínen kell érzékenyé tenni az embereket az a csatlakozás az integráció kérdésében. Itt tehát nagyon érzékenyen kell kezelni ezt a kérdést, figyelembe véve a Nyugat-Balkán történelmét. Éppen ezért azt kérem, hogy a görög-macedónia Görögország és Macedónia közötti névvitát is eh, körültekintően és óvatosan eh, eh, kezeljük. Ez a kérdés történelmileg is terhes kérdés, és mindkét országnak meg kell adni a lehetőséget arra, hogy kétoldalúan feldolgozzák a történelmet, és ennek alapján oldják meg a név használat kérdését. Európában eh, vannak eh, népek, amelyek eh, e tekintetben modellként szolgálhatnak. Hát köszönöm, miután Alena Gajduskova asszonynak a Cseh köztársaság szenátusa helyettes elnökének megadnám a szót, átadom a ülésvezetését Martinez úrnak, az Európai Parlament alelnökének. Köszönöm szépen vážený pane předsedající vážený pane předsedo barroso Köszönöm szépen, Barroso elnök úr, Orbán miniszterelnök úr. Szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek, és különösen Buzek elnök úrnak a meghívást, és gratulálok a magyar elnökségnek ezen nagyon érdekes esemény megszervezéséért. rendkvül hasznos és érdekes ez az esemény az Európai Uniós tagállamok, az egész Európai Unió számára, és remélem, hogy a nyugat-balkáni országok képviselői számára szintén. Hallottunk már beszédeket a kultúra és az oktatás fontosságáról, a közös történelemről, amelyet nem szabad apró részletekre felosztani, különösen a közelmúlt történelmekkel, hogy inkább egyesítsen bennünket, ahelyett, hogy szétválasztana. De ez nem könnyű projekt. Az Európai Unió és Robert Schumann szavai megerősítenek bennünket ebben a törekvésünkben. Schumann egy integrált Európát álmodott, börtönben írta meg az elképzeléseit erről. Így az európai projektet álmodta meg arra, hogy a megbocsátás és a megbékélés megvalósulhasson. Ne felejtsük el a gazdasági széret sem. Az európai integráció nagyon fontos perspektívát jelent a nyugat-balkáni országok számára, csak úgy, mint nekünk is, hiszen mi mindannyian le tudjuk küzdeni a problémáinkat akkor, hogyha egységesen lépünk fel. Szeretném biztosítani önöket, hogy a cseh köztársaság a bővítést nagyon fontos folyamatként tekinti, függetlenül attól, hogy a kormánypárt vagy az ellenzéki pártok képviselőivel beszélünk. Mindannyiunk számára sikeres tárgyalásokat kívánunk. Köszönöm, kedves kolléga! Mm, és köszönöm eh, Kövér Lászlónak is eh, az eddigi munkáját, és szeretnék eh, minden erőfeszítését megköszönni, illetve a vendég szeretetet, illetve Hörcsi kollégának is szeretnék köszönetet mondani, aki az európai ügyekkel foglalkozó bizottság vezetője. Most megadnám a szót Marcos Hernández eh, szenátor úrnak Spanyolországból. Köszönöm szépen, elnök úr! A spanyol delegáció nevében szeretnék eh, köszönetet mondani, és eh, elmondani, milyen elkötelezettek vagyunk a nyugat-balkáni integráció irányában. Ezt a mi elnökségünk során is bizonyítottuk, hiszen a magas szintű nyugat-balkán EU találkozót is mi szerveztük Szarajevóban. Továbbra is azt szeretnénk, hogyha megoldást találnának a görög és a korábbi jugoszláv köztársaság Macedónia a problémáikra, és előre léphetnénk az ország Európai Uniós integrációja irányában. Mm, 2010-ben előrelépés történt a nyugat-balkáni integráció tekintetében, hiszen a vízumkötelezettség megszűnt bizonyos országok tekintetében, Montenegro esetében is előrelépés volt, és elkezdődött a ratifikációs folyamat Szerbiában. 2011 lehet az az év, amikor bizonyítani lehet ezt a fajta elkötelezettséget, amikor előrelépést lehet elérni az Európai Uniós integrációban a régió tekintetében, Szerbia és Albánia vonatkozásában, illetve hogy Montenegróval is megkezdődhetnek a tárgyalások. Spanyolország hagyományosan támogatta és támogatja is ezt a folyamatot, illetve a nyugati, nyugat-balkáni országok integrálását Európába. Továbbra is ezen az úton haladunk tovább, és elérhetőnek érezzük ezt a célt. A delegáció nevében, a spanyol delegáció nevében szeretnék köszönetet mondani az elnökségnek. Köszönöm szépen, most pedig az utolsó felszólaló a listán, Oprea úr, a román szenátus képviseletében. Köszönöm szépen. Először is szeretnék lelki állapotomról beszámolni önöknek. Kicsit zavarban vagyok. Zavarba ejt az, ahogy a vita kezdődött ma délelőtt egy albán kolléga és egy román kolléga részvételével. Ez némi öm, feszültséget mutat nekem a balkáni térségben, de ennél többet szerencsére nem. Nagyon fontos, hogy az nyugat-balkáni országok közötti feszültségeket ne növeljük, hanem csökkentsük, hiszen vannak közös pontjaik és közös pontjaink. Számos pont van, amelyet, a, amelyek Albániát és Romániát összekötik, ahelyett, hogy elválasztják őket. Mint az egyik legrégebbi román egyetem dolgozója, elmondhatom, hogy széles körben együttműködtünk a nyugat-balkáni egyetemekkel, közöttük az albán egyetemekkel is, és itt egyáltalán nem politikai felhangok voltak ebben az együttműködésben, teljes mértékben a politika kihagyásával tudtunk együttműködni, és az nagyon szerencsés volt. Ez is elősegíti az integrációt, hiszen ez egy természetes, belülről induló integráció. Nagyon fontos, hogy a az Egyesülve a sokszínűségben, ahogy az Európai Unió zászlájára is van írva, megvalósuljon a Nyugat-Balkánon is a sokszínűség mellett legyenek egyesültek. Nagyon sok pozitív eredményt sikerült elérni, ez meggyőződésem. És az oktatás nagyon fontos szerepet fog ebben az előrelépésben a jövőben is játszani. Moldáviára utalnék, ahol szintén azt kell mondanom, hogy az iskolákban és az oktatásban hiszek. A Balkán állampolgárai számára nem csak az fontos, hogy feszültségforrás legyen a sokszínűség, hanem az életük gazdagságának, a kultúrának, a gazdagságának a források kell, hogy legyen, hiszen ez előrehajtó erő az egész világban. Az Európai Uniónak el kell ismernie a nyugat-balkáni országokat, mint nagyon gazdag kulturális örökséggel rendelkező térséget. Nem is csak nekünk van szükség, nekik van szükségünk rájuk, hanem nekünk is rájuk. Mindannyiunknak szüksége van egymásra. Köszönöm szépen, kedves kolléga! Ezzel a felszólalással lezárhatjuk a felszólalók listáját. Ennyien jelentkeztek ebben a körben, és köszönetet mondok mindenkinek, hogy tartották magukat az időkorlátokhoz és a felszólalásaikért is, és most pedig Barroso úrnak adom meg a szót az Európai Bizottság elnökének, valamint Orbán Viktor miniszterelnöknek, és a titkárság azt írja ebben a feljegyzésben, hogy röviden beszéljenek, de én ilyesmit nyilván nem kérhetek egy miniszterelnöktől vagy a bizottság elnökétől, úgyhogy én azért az önök belátására bízom, hogy mennyit beszélnek. úgyhogy önök teljes szabadságot élveznek a felszólalásuk hossza tekintetében. Először tehát Barozó úrnak adom meg a szót, tessék parancsolni. Érdeklődve hallgatjuk. Um, so I will, uh, first of all thank you. Először szeretném megköszönni mindannyiuknak ezt a rendkívül érdekfeszítő vitát, és néhány konkrét kérdésre hadd reagáljak. A Bosznia-Hercegovinai nagykövetünk kinevezésével kapcsolatban éppen tegnap Ashton bárónő azt mondta a bizottságban, hogy most véglegesíti a kiválasztási folyamatot, egy nagyon magasrangú diplomatát keres azért, mert közös képviseletnek a vezetője kell, hogy legyen. Az új delegációnk, az új nagykövetségünknek az lesz ott a feladata, az a rendkívül fontos feladata, amit egy delegáció betűlt, de külön képviselő is lesz egyben az Európai Unió részéről az ottani politikai ügyek intézésére. Tehát most véglegesítik a kiválasztási folyamatot. Aztán volt egy másik kérdés, a gazdasági helyzetre vonatkozólag Európában, illetve az eszközökre vonatkozóan. Azt hiszem, hogy amilyen intézkedéseket meghozhatunk, azok ambiciózusak voltak, és hogyha az őszinte véleményeket kérdezik, nem nagyon szerettem volna tovább menni, hiszen a gazdaságpolitikák koordinációjában már így is nagyon nagy lépéseket tettünk, és az elmúlt tanácsi ülésen nagyon jó konszenzust értünk el. Az eszközök, azok persze fontosak, de nem minden az eszköz. Nagyon sokat beszélünk az intézményekről, az eljárásokról is, de a politikai akaratról és elkötelezettségről és a hajlandóságról, hogy együttműködjünk, nem beszélünk annyit. Most nagyon fontos, hogyha megtörtént a döntéshozatal, a fiskális konszolidáció és a struktúrális reformok területén, ezt együttműködésben, a jelenlegi klímában, az európai intézmények tiszteletben tartásával, az Európai Parlament és bizottság szerepének tiszteletben tartásával hajtjuk végre, akkor óriási előrelépést tudunk előni. Lord Evanson kérdésére reagálván hogyan tudjunk bevonni azokat a tagállamokat, ahol úgy tűnik, hogy nem annyira érdeklődnek a bővítés iránt. Hát igen, igaza van, hogy a bővítés iránti iga, érdeklődés nem egyforma a közvéleményben sem, Európa szerte, illetve a különböző államokban sem. A bővítési fáradtságról beszélnek. Az Európai Bizottságban nincs ilyen, mi elkötelezettek vagyunk továbbra is a bővítési iránt, rendkívül fontosnak tartjuk az EU jövője szempontjából. A nyilatkozatom elején is azt mondtam, hogy az európai bővítés nem csak az egyik legsikeresebb politikája volt az Európai Uniónak, a béke, a demokrácia, a pluralizmus előmozdításában, a nyitott gazdaságok és a jogérvényesülésének előmozdításában, hanem az európai történelem egyik legnagyobb érdeme és elért eredménye volt, hogyha perspektívában vizsgáljuk. Az eredeti 6-9 tagtól most már előjutottunk 27 tagállamig, és újabbak fognak csatlakozni. Ez elképesztő, hogyha megtekintjük, hogy milyen egységet sikerült építeni az első és második világháború borzalmai után kontinensünkön. És ezért el is ismernek minket, és ezt szeretném önök felé közvetíteni, amikor amerikai, orosz, kínai partnereinkkel találkozunk. Az egyik olyan dolog, amit leginkább becsülnek bennünk, az az, hogy hát hogyan tudtuk ezt a bővítést elérni. Úgyhogy nagyon mély érzéseim vannak a bővítési folyamattal kapcsolatban, ez a bizottság álláspontja is, és elkötelezettek vagyunk. Ugyanakkor világosaknak is kell lennünk, hogy a normáinkból nem engedhetünk. Nagyon fontos, hogy a módszereket, a tagállam jelölteknek és azoknak, akik már ö, tagjelölt országok, átadjuk, hogy valamilyen módszert adjunk a kezükbe. Nem nekünk az Európai Unió kell megoldani a problémákat, nem. Nekünk támogatni kell őket, de nem tudjuk helyettük megoldani a problémákat. Demokratikus reformokat, a korrupció elleni küzdelmet, a jogérvényesülését, az igazságszolgáltatás függetlenségét neki kell megoldani, de nagyon fontos, hogy őszintén vitázzunk ezekről a kérdésekről, és azt hiszem, hogy ez ma meg is valósult. Na már most hogyan is vállaljunk kötelezettséget, hogyan is legyünk elkötelezettek? Például vonjuk be a nemzeti parlamenteket, ahogy a portugál képviselő úr mondta, nagyon világosan, Portugália támogatja az európai bővítést a Nyugat-Balkán felé, és szerintem ez nagyon fontos üzenet, nem csak azok az országok, amelyek közel állnak földrajzilag a nyugat-balkáni területhez, hanem azok is, akik nincsenek olyan közel, azok is megértik, hogy ez politikailag mennyire fontos. Tehát a nemzeti parlamentek bevonása fontos. Nemrég második mandátumom elején azért látogattam el ebbe a régióba, hogy megmutassam az embereknek, hogy mennyire fontos a bővítés, és most folyik a tárgyalás a bizottsággal. A következő mm, látogatás Horvátországban, ami remélhetőleg nem sokára sorra kerül, hiszen már közeledünk a csatlakozási tárgyalások végéhez, remélhetőleg ez fókuszba fogja összpontos, vagy fókuszba fogja helyezni a bővítést a Nyugat-Balkán felé. Néha csalódott vagyok, amikor a tagállamok nem értik meg, hogy mennyit nyernek a bővítéssel, és azért nem hajlandóak elmagyarázni az állampolgáraiknak, hogy ez milyen előnyökkel jár, nem csak az új tagállamok számára, hanem a régiek számára is. A növekedés a kereskedelemben, a belső piac bővülése, az előnyök, újabb és újabb előnyök felbukkanása lenyűgöző, és ezt nem kommunikáljuk a sajtó felé, a média felé, és általában a közvélemény felé. És néha ezért nehéz a nemzeti politikusoknak felállni és azt mondani, hogy tovább is akarjuk folytatni a bővítést, mert akkor, amikor a gazdasági válság bekövetkezik, persze, hogy aggódnak a, az állampolgárok, ez természetes, akkor defenzívekké válnak az emberek. Tehát ha a nemzeti vezetők nem magyarázzák el, hogy a bővítés mennyire fontos, akkor persze nem várhatják azt, hogy az állampolgárok lelkesek lesznek. Ezért olyan vitára van szükségünk, amely a bővítés politikai, gazdasági előnyeiről is szól. Az ilyen ülések, mint például a mai, ezért fontosak. És azt hiszem volt még egy pont, talán Bostinero úr vetette fel, a politikai családok és a politikai pártok szerepe. És ha már itt vagyok, és európai parlamenti képviselőkhöz is szólok, ezt szeretném világosra tenni a Balkánon és más kontextusban is mi történik, néha néhány politikai erő megkérdőjelezi a parlament legitimitását. És ez probléma. Legyünk őszinték. A demokrácia pluralizálása az egy dolog. Én is politikus vagyok, voltam miniszterelnök is, szeretem a vitát. De amikor elmegyünk egy országba, és ott az ellenzék vezetője azt mondja, hogy hát a kormány az nem legitim, mert nem veszi figyelembe, nem tartja tiszteletben a sajtó szabadságát. És aztán a kormány meg azt mondja, hogy hát az ellenzék az nem lojális, hát ott viszont probléma van. Tehát, hogyha önök az európai parlamenti képviselők és nemzeti parlamenti képviselők támogatni akarják a nyugat-balkáni bővítést, akkor azt javasolnám, hogy a politikai családok közötti a politikai alapítványok között és a parlamenten belüli együttműködést erősítsék, hogy egy erősebb demokratikus kultúra jöjjön létre, hogy élénk és stabil demokráciák jöjjenek létre. Ezért az első nyilatkozatomban azt hangsúlyoztam, hogy a konszenzus és kompromisszum kultúráját kell erősíteni, nem csökkenteni a demokratikus élénk vitát, hanem elősegíteni a konszolidációt a demokrácia és a jogérvényesülésének konszolidációt. Ez önök és a mi számunkra is nagyon fontos küldetés. A bővítés nem bürokratikus, technokrata eljárás. A társadalmakat kell mobilizálni. Nyitott társadalmak és nyitott gazdaságok kellenek hozzá. Ezt tehetjük tehát most, és a mi szemszögünkből az Európai Bizottság mindent megtesz, hogy a napirendünk prioritásai között ez továbbra szerepel. És őszintén köszönöm Orbán miniszter úrnak, hogy elkötelezett ezen menetrend iránt. Remélem, hogy ez az év óriási előrelépést, előrelépést fog jelenteni az Európai Unió bővítése felé. Én is ellátogattam a Balkánra, jövő hónapban visszatérek. Remélem, hogy elkötelezettek lesznek a reformok iránt ezek az országok, hogy ne csak az európai család tagjai legyenek, amelyek már is azok, hanem az unió teljes jogú tagja is lehet, legyenek. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára mindig nagyon értékes meghallgatni az ön véleményét, és Ráadásul nagy felelősséggel is bír ön, egy nagyon fontos feladatot lát el, egyfajta politikai, pedagógiai feladatot. Köszönöm szépen a felszólalást, és most megadom a szót nagy örömmel és köszönettel, tisztelettel, hiszen nagyon tisztelem azt, ahogyan a magyar elnökség ezt a folyamatot meggyorsította, és most megadom a szót miniszterelnök úrnak. Úr, először egy Magyarországot érintő kérdésre kell válaszolnom, amely a Magyarország határain kívül élő magyaroknak megadandó, illetve megadott állampolgársággal függ össze. Szeretném a kérdezőnek válaszolni és önöket mind tájékoztatni arról, hogy itt egy diszkriminációt számolunk föl. A közép-európai térségben, a Magyarországgal szomszédos államokban, azok túlnyomó többségében az a gyakorlat, hogy megengedett a kettős állampolgárság. Így van Horvátországban, Szerbiában, Romániában és Szlovákiában is. Nem látjuk be, hogy miért kellene a magyarokat ebből a lehetőségből kizárni. Itt tehát éppen hogy egy diszkrimináció fölszámolását végeztük el, amely egybevág az európai értékekkel. Ezek után hadd válaszoljak arra, azokra a megjegyzésekre, amelyek a magyar elnökséget általában illették. elismerő szavakat, azokat köszönjük, és egy kicsit még korainak tartjuk őket, még nagyon sok idő van ahhoz, hogy elrontsunk mindent, amit eddig sikeresen fölépítettünk. És a magyar történelmet ismerve ez a képesség bennünk magyarokban ott is van azonban azt az általános megjegyzést szeretném tenni önöknek hogy amikor a magyar elnökség megkezdte a munkáját akkor mi hoztunk egy stratégiai döntést és választanunk kellett hogy mi ezt egy fesztiválnak szépségversenynek divatbemutatónak vagy pedig nagyon kemény hat hónapig tartó munkának fogjuk tekinteni. És mi az utóbbi döntést hoztuk. Ezért a magyar elnökség szándékosan, szinte kihívva a sorsot maga ellen, azokat a kérdéseket célozta meg, amelyek a legnehezebb kérdések ma Európában. Ilyen a gazdasági kormányzás, az energia kérdése, a bővítés kérdése és a roma kérdés. Ezek a fő témáink. És mi abban hisszük, hogy az elvégzett munkának van értelme, ha jól végezzük, akkor lehet becsülete, és a végén a rendkívül sok vita ellenére is, a magyar elnökség végén talán kiérdemeljük az önök tiszteletét és elismerését. Ígérem, hogy mindent meg fogunk tenni ennek érdekében. Ami a mai témán konklúzióját illeti. Szeretnék nagyon egyenesen és őszintén beszélni azokkal, akik a nyugat-balkáni térségből érkeztek. Itt mi most mind, ahogy politikusokhoz illik, nagyon udvariasan fogalmaztunk. De szeretném, hogyha önöket nem tévesztenék meg a kötelező udvariasság formulái. Az önök helyzete, tehát az Európai Uniós tagságra pályázó országok helyzete rendkívül nehéz az európai unióban a válság miatt a kétség a pesszimizmus és a félelem rendkvüli mértékben felerősödött. ez kutya füle mármint a, a, a mi bővtésünk idején two thousand es évek elején az akkori félelmek és kételyek kutya fülét jelentették csak ahhoz a félelemhez és kétséghez és pesszimizmushoz képest ami ma uralkodik itt brüsszelben és ma uralkodik a tagállamokban. beszéljünk erről őszintén. a helyzet tehát rendkvül nehéz én nem dramatizálom a helyzetet, mert nem tudom, ugyanis a helyzet drámai. És ha most mi nem tudjuk napirenden tartani a bővítés kérdését, akkor az önök csatlakozása évtizedeket, nem tévedek, nem éveket, évtizedeket is csúszhat. Tehát rendkívüli tétje van az ehhez hasonló tanácskozásoknak, és ezért szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek és a Magyar Parlamentnek is, amiért ezt a mai találkozót tető alá hozta. Én szeretném megismételni a döntő érvünket, az önök és az én a mi közös érvünket. Most nem arról van szó, hogy az Európai Unió határait ki akarjuk tolni mondjuk keletebbre, mint amikor bennünket vettek föl. Az Európai Unió határait nem kell elmozdítani, mert az Európai Unió keleti határai Görögországnál vannak. Azt senki sem akarja most odéptolni, ez most nem szerepel napirenden. Nyugat-Balkán ezért egy enklávé tehát nem a határok kitolásáról, hanem egy már körülvett térség besatírozásáról, magunkévá tételéről, befogadásáról van szó. Ezt mindig hangsúlyoznunk kell. Tehát nem a határokat akarjuk kitolni, hanem egy már körülvett térséget akarunk alkalmassá tenni arra, hogy tagjává váljon, vagy tagjaivá váljanak az uniónak. És itt nem lesz más választásunk, ha ezt a kétséget, pessimizmust és félelmet, amely meghatározza az európai közgondolkodást, meg akarjuk változtatni akkor össze kell fogni a bővtés barátainak a jelentkező országoknak a már belül lévő országoknak is mint mi vagyunk akik a saját sorsukon tapasztalták meg és tudják hogy micsoda fontos dolog a csatlakozás és meg kell találnunk az európai unió intézményrendszerén belül is a szövetségeseinket. és ezért hálás vagyok az európai parlamentnek és szeretném önöket biztatni, mert én azt tanultam meg amikor miniszterelnök voltam és a tárgyalásokról tárgyaltunk még a ninety es évek végén hogy a tárgyalások fölgyorstásának és megkezdésének ügyében a legfontosabb szövetségesünk és önöknek is a legfontosabb szövetségese az európai parlament volt és marad. kérem használják ki ezt a lehetőséget az elnök úrnak pedig köszönöm hogy felszólalhattam. Köszönöm szépen. Köszönöm Orbán úr, barátom. Köszönöm szépen, hogy válaszolt a felmerült kérdésekre, és hogy ismétletette a voksot emelt az ügy mellett. A következő pontunk a konferencia során, hogy Kövér elnök úr és jó magam egyfajta összefoglalóként beszámolunk a konferencia eredményeiről, ezért szeretném most Kövér úrnak megadni a szót az összefoglalójához. Elnök úr, tisztelt elnök urak, miniszterelnök úr, kedves kollégáim! Nem könnyű Barózó és Orbán elnök urak után még valami relevánsat mondani mindenről a témáról, amelyről két napon keresztül vitatkoztunk. Mégis már csak protokolláris kötelezettségemnek is legetéve össze kell foglaljam a vitát, engedjék meg, hogy ezt röviden most megtegyem. Nagy érdeklődéssel hallgattam a tegnap és a mai felszólásokat is, és e, úgy vélem, hogy összességében igen értékes találkozót tudhatunk magunk mögött. Több fontos szempontból vizsgáltuk a Nyugat-Balkán integrációjának a kérdését, hogy szinte minden olyan témára rávilágítottunk, amely szerepet játszik a régió európai integrációjának a folyamatában. Engedjék meg, hogy megköszönjem tegnapi és mai előadóinknak értékes vitaindító gondolataikat, amelyekkel eh, valóban eh, továbbvitték a közös gondolkodást. A kétnapos beszélgetésünk, konferencián eredményeképpen azt gondolom elmondhatjuk, hogy eh, világosabban látjuk a Nyugat-Balkán és az Európai Unió előtt álló közös kihívásokat, megoldandó problémákat, mint talán ezen tanácskozást megelőzően a vita során elhangzott hogy a koppenhágai eh, kritériumok kapcsán a kisebbségekkel kapcsolatos kérdéseket érdemes a csatlakozást megelőzően megfelelően kezelni ami a nyugat balkán etnikailag soksznű régiója számára is kulcsfontosságú kérdés. a munkacsoportok kapcsán elhangzott hogy az igazságszolgáltatás határellenőrzés valamint a menekültügy kérdésében fontos további reformokat végrehajtani és az ellenőrzést fenntartani. Elhangzott továbbá, hogy közös európai menekültpolitikát kell kialakítani, illetve hogy a Schengeni térségben fokozni kell a mélységi ellenőrzések szerepét a migrációra is tekintettel. A polgárok integrációjáról szóló munkacsoporti vitában elhangzott, hogy a polgárok közvetlen bevonása legalább olyan fontos, mint a jogi, politikai feltételek teljesítése. Ehhez az egyik legfontosabb eszköz pedig az oktatás. Lehetővé kell tenni, hogy a térség fiataljai nagyobb számban tanuljanak az Unióban, méghozzá úgy, hogy tudásukat, tapasztalataikat aztán a saját hazájukban kamatoztathassák. A polgárok integrációjánál nem csak a kulturális és etnikai sokszínűségre kell figyelni, hanem ehhez kapcsolódóan a szociális aspektusra is. Rendkívül fontos egyrészt a munkalehetőségek biztosítása, másrészt a térség országainak részvétele a roma stratégiában, mert a különböző uniós stratégiáknak egymással összefüggésben egymást erősítve kell működniük. Ezt tartja szem előtt a tanács magyar elnöksége is, amelyet Orbán miniszterelnök úr is megerősített. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A vita összegzéseképpen elmondhatjuk, hogy nem volt egyetlen hozzászóló sem, aki kétségbe vonta volna a Nyugat-Balkán európai integrációjának fontosságát, bár kétségtelen ahogy ez elhangzott, nem minden tagállam képviselői éltek a véleménynyilvánítás lehetőségével. Az Európai Unió nagyon fontos szereplői ezen a vitán nem hallatták hangjukat. Visszatérő motivuma volt a felszólalásoknak az úgynevezett bővítési fáradtság problémájának a felvetése. Ezzel párhuzamosan megjelent a csatlakozási fáradtság kategóriája, és a kettő összekapcsolódásaként a bővítési folyamat ellankadásának, elakadásának a veszélye is. Ehhez kapcsolódóan többen újabb, erőteljesebb erőfeszítésekre ösztönözték az Európai Uniót, hogy adjon új lendületet a folyamatoknak. Orbán Viktor miniszterelnök úr pedig abbéli véleményét fejtette ki bevezető előadásában, hogy Horvátország csatlakozási tárgyalásainak legsürgősebb lezárása lenne a leghatásosabb élénkítőszer a látszó ambíciókra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindenkinek megköszönöm az értékes közreműködését a mai, mai kétnapos vitánkban. Szeretném aláhúzni mindazt, amit Orbán Viktor miniszterelnök úr az Árszvában elmondott, hogy a csatlakozásra váró, vagy a, státusz, a csatlakozási jelöltségre eh, kandidáló országok egyik legfontosabb szövetségesének tanácskozó termében vagyunk, és ehhez már csak azt szeretném hozzátenni, Eh, hogy a másik legfontosabb szövetségesüket pedig én képviselem, ez a Magyar Országgyűlés, amely mindent igyekszik megtenni a még hátralévő néhány hónapban is, eh, hogy az Európai Uniós integrációs folyamatot a maga eszközeivel csatlakozva a tanács soros elnökének a munkájához elősegítse. Köszönöm a közreműködésüket és a megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen elnök úr, kövér elnök úr. A felszólásomban én már nem is akarom elismételni az, ami, azt, ami már elhangzott a magyar parlament elnöke részéről, de szeretném ezt kiegészíteni néhány gondolattal arról, amit hallottunk, és amit Buzek elnök úr is elmondott, illetve más felszólalók is hangsúlyoztak, persze a saját tapasztalatomra is reflektálnék. Ezekben az észrevételekben szó volt a kettős felelősségről, az Európai Parlament feladatairól, vagyis hogy kapcsolatot tartson az Európai Parlament és az tagállami parlamentek között, illetve van egy olyan felelősség, hogy a parlament a tagjelölt államokkal is fenntartsa ezt a kapcsolatot. Ezt én igen bő értelemben értelmezem ezt a feladatot, hiszen a jelöltségre jelölt tagállamokkal is úgy gondolom, hogy kapcsolatot kell tartani, és elősegíteni, hogy a folyamatban minél hamarabb teljes joggal részt vehessenek. A konferencián kiderült, hogy milyen fontos, és ezt Kövér úr is elmondta, hogy az ilyen találkozók mennyire fontosak különösen ami azt illeti, hogy hogyan zajlik az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között a kommunikáció. Ezzel természetesen mindannyian gazdagodunk, és tovább mozdítjuk azt a folyamatot, amelyben együtt kell dolgoznunk a Lisszaboni szerződés értelmében, és természetesen ki kell térnünk arra is, hogy mi vagyunk legitim eszközei annak, hogy nemzeteink érvényre juttassák véleményüket, és ezen az úton szeretnénk közösen tovább haladni. Ami a konkrét témánkat illeti, a nyugat-balkáni parlamentek képviselői részvételével arról beszéltünk nagyon sokat, és ezt én is hangsúlyoznám, hogy ez a vita jellegében nagyon hasznos, mert az együttműködés és az a lendület, amire szükségünk van a nyugat-balkáni országok összefüggésében, hogy ők minél hamarabb teljes jogú tagjaivá váljanak az uniónak, ez nagyon szükséges mindannyiunk számára. Nem biztos, hogy kényelmes, de szükséges, és egyre inkább nélkülözhetetlen. Evidens, hogy ma az Európai Parlamentben többségi támogatást élvez a bővítés. De nem akarok sokat beszélni erről, de nem szabad, hogy túlságosan elhúzódjon ez a folyamat. Történelmi pillanatban vagyunk, amikor egyre nagyobb erőt kapnak olyan erők, amelyek nem csak euroszkeptikusok, hanem ellenzői is az európai integrációnak, és egyre több akadályt állítanak a folyamat útjába. Az Európai Unió bővítése a Nyugat-Balkán irányába olyasmi, ami előnyére szolgál ezeknek az országoknak, az önépeiknek. De nélkülözhetetlen a többiek számára is, azok számára, akik értjük, akik megértettük egyszer és mindenkorra, hogy a világ összefüggései alapján ebben a globális szintéren vagy mindannyian nyerünk, vagy mindannyian vesztünk közösen. A most tagjelölt vagy jelöltségre pályázó országok jogairól nem csak elméletről beszélünk, emlékezzünk vissza olyan országok történetére, mint Barozó úr, vagy a saját országom történetére mi is voltunk tagjelöltek, és mi is abban a helyzetben voltunk, hogy ott vagyunk Európában, történelmileg, politikailag és földrajzilag, és mégis a perifériára szorulunk politikailag, és ugyanígy átélték ezt a ma már integrált kelet- és közép-európai országok, hiszen kulturálisan, földrajzilag Európa részei voltak, és mégsem vehettek részt teljes joguként ebben a folyamatban. Ebből a szempontból meg kell értenünk, hogy a népek és az országok a nyugat-balkáni térségben be kell, hogy kapcsolódjanak ebbe a csodálatos projektbe. Nem csak azért, mert joguk van hozzá, ez nem csak az igazság kérdése, hanem orvosolni kell egy történelmi igazságtalanságot, amivel a perifériára szorították ezeket a népeket. Természetesen meg kell felelniük a feltételeknek, Nyilván meg kell fizetniük az árát ennek az integrációnak, de ez az ár ne legyen egy centel sem több, mint ami számunkra volt. Azt is el szeretném mondani zárószóként, ahogyan itt is éreztem, a parlament tagjainak többsége részéről és ezt megerősítették a nemzeti parlamentek képviselői is, vagyis, hogy mennyire szükség van arra, hogy felgyorsítsuk ezt a folyamatot, hogy ne keressünk igazolást vagy kifogást a késedelemre. Horvátország szinte teljesen készen áll, és a többiek is szorosan követik ezt az utat, és úgy gondolom, hogy José Manuel mi, akik átéltük ezt a tapasztalatot, nagyobb felelősséggel rendelkezünk. Nem lehet az, hogy mi éppen felugrottunk a vonatra, aztán becsukjuk az ajtót, hogy többen, többen már ne férjenek fel, és ne érjék el a vonatot. Ők ne élvezhessék ezeket az előnyöket. Én úgy gondolom, hogy annyival több az előny, amennyivel több a tagja ennek a kalandos vállalkozásnak. Végül pedig elmondanám, hogy a jelenlegi helyzetben, világpolitikai helyzetben, a globalizációban, gazdasági globalizációban és a multilateralizmus, a oldalú tárgyalások kontextusában egyetlen ország, egyetlen állam önmagában, Európában nem válhat befolyásos globális szereplővé csak az egység adhat nekünk ilyen erőt, ami lehetővé teszi, hogy fellépjünk a globális szintéren megfelelő lehetőségekkel, erővel, hogy befolyásolni tudjuk a folyamatokat, és megvédjük az európai értékeket és a saját értékeinket. És ezt a folyamatot gazdagítani kell az értékeinkkel, amelyek univerzális értékek, de saját értékeink is, és amelyekkel azonosulni tudunk. Köszönöm szépen a felszólalásokat, köszönöm José Manuel, köszönöm Viktor, és köszönöm mindenkinek, aki felszólalt és gazdagította ezt a vitát, és köszönettel tartozom a segítőink számára is, akik segítették a munkát, a tolmácsok, itt a kis akváriumaikban. Köszönöm a technikusok munkáját, akik lehetővé tették a kommunikációt. És most már csak be kell jelentenem a következő találkozót, a lengyel elnökség során lesz ez. Témája még nincs, időpontja már van, decemberben lesz. Remélem, hogy az is ugyanilyen értékes lesz, mint a mai még egy utolsó észrevételem van egy kicsit személyesebb szinten. Szó volt arról, hogy mennyire fontos, hogy a fiatalokat hogyan oktatjuk, hogyan neveljük és megemlítenék egy intézményt Castilla Manchából, Spanyolországból, és üdvözölném őket is, hiszen itt vannak egy látogatáson. Ez egyfajta tanulás számukra arról, hogy mit jelent Európa, és hogy milyen munkát végeznek a képviselőik a nemzeti parlamentekben, illetve az Európai Parlamentben. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek, lezárom az ülést, és térjenek vissza egészségben, biztonságban hazájukba.